Jan, at least we need you to sit down and, because we would like to start. Uh, dear colleagues, I would like to start. Kedves kollégák, meg szeretném kezdeni az ülésünket, ugyanis nagyon kevés az időnk, nagyon sok a munkánk, nagyon fontos témákkal fogunk foglalkozni. Jan Olbricht képviselő úr az unió éves költségvetésére vonatkozó pénzügyi szabályok véleményével fogjuk kezdeni. Az Európai Bizottság részéről itt van a költségvetési főigazgatóság igazgató helyettese is. A vonatkozó pénzügyi szabályokról fogunk beszélni, Mm, tehát Jannak adnám meg először a szót a jelentéstevőnek. Kedves kollégák, kérem, hogy foglaljanak helyet. Elnök asszony, hölgyeim és uraim, hagyj tájékoztassam önöket a következőkről. nevezetesen arról, hogy milyen munkamódszert követünk a szabizottságban, a parlament és a tanácsnak a költségvetési szabályára van szó, amelyet az éves költségvetése kell, hogy alkalmazzunk. Hozzászoktunk ahhoz, hogy a struktúrás alapoknak a szempontjait érvényesítjük, nevezetesen milyen pénzeszközök állnak majd a rendelkezésünkre, és a forrásokat kiknek ítéljük oda. Mindenek megvan a saját eljárásrendje a pénzügyi perspektívákba illeszkedően. Ugyanakkor a kiadásoknak a kérdése és a pénzügyi áramlásoknak az ellenőrzése, valamint a hatáskörei az intézményeknek a pénzügyi gazdálkodásban, ezek olyan kérdéskörök, amelyekről más dokumentum rendelkezik. Éppen ezért az Európai Parlament most már az x alkalommal, mint hogy ilyen eljárásokra már többször sor került a korábbi években, szóval az x alkalommal az Európai Parlament azzal kezdi a munkáját, hogy a pénzügyi, a költségvetési rendeletnek az aktualizását végzi el először. Az Európai Parlament egy olyan munkanyagon dolgozik, amelyet az Európai Bizottság készített a tavalyi évben, és amelyel kapcsolatosan rendkívül élénk vita alakult ki mind a tanácsban, mind pedig ö, a, ö, a szakbizottságban. Éppen ezért, és a bizottságnál is, éppen ezért hagyjelezem azt, hogy egy rendkívül bonyolult eljárásról van szó, és ezért kevésé vonzó is az ugyanis rendkívül konkrét jogszabályokkal kell, hogy dolgozunk a pénzügyi áramlások tekintetében, és azok ellenőrzése vonatkozásában. A jelentős tevő Ingeborg Gressle a munkacsoporttal, amely munkacsoport már több hónapja foglalkozik a kérdéssel, azon fáradozik, hogy az Európai Parlamentnek a változatát, munkaanyagát elkészítse, de mint hogy egy olyan joganyagról van szó, amely jogalkodási eszközt jelent, az Európai Parlamentnek az véleményét, az ajánlását úgy készítjük el, hogy az egy sor módosítóból áll majd, ezek a módosítók pedig mind a költségvetési rendeletre vonatkoznak. Több száz ilyen módosító született, és a nagy vita, amely már elindult az Európai Parlament keretein belül, arra vonatkozik alapvetően, hogy milyen fokú legyen a részletezése a munkálatoknak, akkor, amikor a parlament eljár és elkészíti a saját változatát a költségvetési rendelethez. Na most, hogy illusztráljam, hogy milyen a hangulata ezen eszmecseréknek, azt tudom elmondani, hogy a tanács azt szerette volna, hogy a költségvetési rendelet, ha a, lehető, a lehetőség van rá, akkor a lehető legáltalánosabban fogalmazzon, és az ágazati rendelkezésekre utaljon szinte folyamatosan. A tanácsnak ez a megközelítése. A tanácsnak a eszmecserei során szinte rendszeresen ismétlik, ismétlik az, hogy nem szabad túlságosan részletesen rendelkezni a költségvetési rendeletben, hanem sokkal inkább az ágazati szabályokra kellene utalni. Elnök. Not that political advisors... Sajnálom, hogy meg kellett tanom, ilyen, de sokat beszélnek a képviselők, és megkérném a képviselőket, hogy ne beszéljenek a munkatársaikkal sem. Stanovisko Komisji Europejskiej az Európai Bizottságnak a megközelítése kisé más, mint a tanács. A tanács Szóval szemben az Európai Bizottság úgy tekinti, hogy egyes kérdéseket valóban részletesebben kellene szabályozni. Annak ellenére, hogy megfigyelhető az is, hogy az Európai Parlamentnek a meg, parlament jelentéstevének a megközelítését nem teljes mértékben osztja a, a bizottság, ugyanis az Európai Parlament azt javasolja, hogy az ágazati szabályoknak sajátos helye legyen. Nagyon gyakran elhangzik az a vélemény, hogy a parlament azt szeretné, hogy egyfajta mikromanagement élvényesüljön. Azaz, mint hogyha a parlament azt szeretné, hogy az összes, de az összes ö, részlet bekerüljön ö, a szabályozásba. Az Európai Parlament munkálatai során azt látjuk, hogy a jelentéstevő asszony bizonyos ö, mondat részeket beépít a költségvetési rendeletbe a végrehajtási rendelkezésekből. Azaz gyakorlatilag egy olyan folyamról van szó, folyamatról van szó gyakorlatilag, amelyben az Európai Parlament társ döntőként, társ döntéshozóként vagy határ, jogalkotóként részt vesz a folyamatban, ilyen jogszínben vesz részt. Tehát ez az általános megközelítése. Ott van a jelentéstevő asszonyunknak a megközelítése, ő nagyon részletekbe bocsátkozóan kíván eljárni a költségvetési rendeletben. Ezzel szemben ott van a bizottságnak a rend, megközelítése, amely szeretné a részletességet, de egy bizonyos korlátokon belül, és ezzel szemben a harmadiként ott van a tanácsnak az álláspontja, amely álláspont arra vonatkozik, hogy rendkívül általános legyen a megközelítés. Egy biztos, hogy ezek a munkálatok folynak, és a jogalkotási folyamatban egészen decemberig majd eltartanak. Ezzel csak azt szerettem volna jelezni, hogy minden rendkívül sürgős fellépést igényel a részénkről, és hát arra lehet számítani, hogy a módosítóknak a végleges változatait a parlamentben, majd a nyári szűnidő után fogjuk elemezni. Itt most csak egy részletet szeretnék itt utalni, amely a költségvetési rendeletnek csak egy részletével foglalkozik, nevezetesen a megosztott gazdálkodással, a megosztott kezeléssel, a shared managementtel. Mert hogy ez az, ami közvetlenül érinti a regionális politikát, a kohéziós politikánkat, Azaz, ebben a részben, ebben a szakaszban találhatják azt a rendkívül világos megfogalmazást, amely kimondja azt, hogy megosztott ö, gazdálkodás esetén mi történik, ö, kinek milyen feladata lesz. Ami máskülönben nem jelent mást, mint az, hogy a tagállamokra ruháznunk át egy sor feladatot, a hármas módosító tartalmazza mindezt, és ezt rendkívül világosan fogalmazza meg az anyag, talán ez evidenciaként is hathat, az hangzik el, hogy akkor, amikor az Európai Bizottság megosztott gazdálkodásban hajtja végre a költségvetést, akkor bizonyos végrehajtási feladatokat a tagállamokra, tagállamokra delegál. Aztán van egy másik rendelkezés, amely nagyon vitatott kérdéssel foglalkozik, nevezetesen azzal, hogy a kohézis politikának a végrehajtása hogyan történjen, ezzel majd a költségvetési rendelet fog foglalkozni, tehát röviden összefoglalom, arra vonatkozik a vita, hogy kinek a feladata az akreditálás. Azon intézményeknek az akreditálása, amelyek a programokat fogják kezelni. Hosszú vita volt a tanács, a bizottság és a jelentéstevő asszonyunk között, és ott tartunk a javaslatban, hogy minden egyes tagállamban arra lenne szükség, hogy egyetlen egy hatóság engedélyezze az ilyen intézményeket. Ez a hatóság lenne, ez az egyetlen hatóság tagállamonként lenne a felelős azért, hogy az akreditált intézmények betöltsék az előírás szerinti feltételeket. Ez a meghatározó fontosságú feltétel, és az igazi eszmecsere arra vonatkozik, az igazi vita arra vonatkozik, hogy ezeket az akreditáló egységes országonként intézményeket nem kellene áthelyezni, áttenni az Európai Bizottságnak a szintjére. Tehát a bizottság végezze e- ez, el ezt a feladat, ez a kérdés merült fel e- a szervezéssel kapcsolatban már van egy sor tapasztalatunk, és tudjuk, hogy a program készítése rendkívül hosszú időt vesz igénybe, tehát e tekintetben lehet elképzelni egy másik elképzelést, és eh, e tekintetben lehetne ezt a tagállami jóváhagyást módosítani, és azt is lehetne mondani ugyanakkor, hogy a másik oldalon pedig a végrehajtás tekintetében a tagállamok eh, még nagyobb hatáskörrel, felelősséggel bírjanak. Aztán eh, a bizottság megtehetné azt, hogy akreditálja az intézményeket, azon intézményeket, amelyeket majd az operatív programok szintjén azon intézmények, amelyek az operatív programok szintjén végrehajtják a politikát. Tehát ugye a bizottság bocsátsa ki ezt az ö, ö, accrediting, accredited, ez a két fogalom merült fel, tehát van az akreditált intézmény, és annak lenne ilyen szerepköre. A het, az ötös, az ötös módosítóban ö, találják meg ö, azt a hatáskört, amely megilletné az akreditáló szervezetet, és amely felelne azért, hogy a különböző fejlesztési akcióknak a végrehajtása a megfelelő körülmények között megy végbe. Az ötös módosítóban pedig megtalálják azokat az információkat, amelyek az akreditált szervezetekre moz, vonatkoznak, hatáskörükkel, felelősségkörükkel, és így tovább. Aztán látni fogják talán azt is, hogy ebben a rendeletben tájékoztatást adunk arról is, hogy az akreditált szervezetnek mi lesz a feladatköre. A az éves költségvetési elszámolásoknak a végrehajtásával kapcsolatosan. Azért említem ezt, mert a mi szakbizottságunkban is sok vita folyik arról, hogy hogyan lehet a mentesítés hogyan történik, hogy történjen, talán fel lehetne -e gyorsítani a folyamatot, a mentesítési folyamatot merül fel a kérdés de sajnos nincs lehetőség erre a felgyorsításra. Az eljárásnak ö, időigénye van, egy egyéves eltolódással történik a számla revízió, és akkor a következő márciusig kell elvégezni ezt a tevékenységet. Aztán van egy nagyon fontos új esemény az európai ö, alapokkal kapcsolatosan, nevezetesen a Management Declaration nek a műfaja a megfelelősi eljárás, az akkreditált szervezetnek ugyanis feladata lesz az, hogy egy ilyenfajta dokumentumot elterjeszted, ez az intézmény ugye felelős az operatív programoknak a végrehajtásáért, és egy ilyenfajta okmányt kell, hogy beterjeszed Management Declaration címmel vagy névvel. Ugye a, a, létezik a National Declaration-nek a műfaja is a parlamentnek a szintjén, ennek a megvitatása is zajlik, de nem mindig sikeres. És amennyiben nem sikeres, akkor ez, a, ez nem lesz szükséges, nem lesz kötelező, viszont a Management Declaration-re mindenképpen szükség lesz az akreditált szervezetnek az eljárásában. Tehát ennek keretében kell, hogy gondolkodjunk az akreditált szervezet és az akreditáló szervezet és az Európai Bizottságnak a hatásköre ilyen értelemben merül fel. Megosztott gazdálkodásról van tehát szó, és ennek keretében nagyon fontos, hogy a közös politika keretében amennyiben a kohéziós politika érvényesül, a tagállamok megjelöljék, hogy melyik az akreditáló szervezetük, és melyek az akreditált szervezeteik. Ennyit erről, és akkor még egy dolog. Vannak az úgynevezett tolerált hiba arányok. A hiba kockázatnak a tolerált, az elfogadható mértéke. Na most ez egy nagyon-nagyon szaktéma, el kell, hogy ismerjük. Azt tudjuk, hogy a kohézis politikának az értékelése hogyan történik. E, tekintetben a mi szakbizottságunk természetesen illetékesekkel bír. És hát egy bizonyos százalékban a hibák a problémák elfogadhatóak, de a bíróság már pontosabban a szék elmondta, hogy adott esetben túlságosan magas volt ez a hiba százalék. Éppen ezért veszük be most azt a fogalmat, hogy tolerálható hiba mérték, tehát nem szabálysértésről van szó, hanem egy elfogadható mértékről, és ott van egy további fogalom, a kockázatnak a fogalma, nevezetesen mekkora a tolerálható hibáknak a részaránya. Erről is rendelkezünk kell. Azaz, azt látjuk, hogy a elfogadható, a tolerált hiba kockázat egy olyan fogalom, amely lefed egy sor tevékenységet, többek között azt, hogy amennyiben egy olyan fellépésről van az Unió részéről, amennél a kockázati arány mértéke túlságosan magas, akkor ezt előzetesen ki kell az ex ante típusú ellenőrzésben szűrni. A számvevőszék különben egy nemzetközi standarddal dolgozik a hiba arányokra vonatkozóan, és ez a hiba arány, a tolerált hibáknak a, az aránya a 2 ot üti meg, ennyit tesz ki. Felmerül a kérdés, hogy a kohéziós politika tekintetében ugye akkor nem kellene egy magasabb kulcsszámmal dolgozni az elfogadható hibák arányában. Szóval összefoglaló azt mondanám, hogy az Európai Parlament mint jogalkotási aktuson dolgozik a költségvetési rendeleten. Ezen a szövegen belül pedig vannak olyan szövegrészek, amelyek az összes politikára vonatkoznak. Aztán vannak olyan passzusok, amelyek a megosztott gazdálkodással foglalkoznak. És a megosztott gazdálkodásra kell a véleményünk szerint koncentrálnunk. Ezzel kapcsolatosan jelzem, hogy rendkívül fontos momentumok vannak ebben, amelyek a kohéziós politikát érintik közvetlenül, és miről van szó arról, hogy az akreditálás hogyan történik, történik, kiket agredálunk és milyen számban akreditálunk intézményeket. Jelenleg ott tartunk ugyanis, hogy vannak olyan gazdálkodó szervezetek, intézmények, kifizető hatóságok, illetve certifikációs, azaz megbízhatási nyilatkozatot is kibocsátó hatóságok, amelyek ebben a témában eljárnak. De mindenképpen az arra van szükség, hogy a korábbi három intézmény helyett most kettő intézményre jussunk. Na most, hogy ez egy forradalmi változás-e? felvedül a kérdés. Nem, én azt mondanám, hogy nem, de ezzel együtt nagyon erőteljes mértékben megváltoztatja a jelenlegi gazdálkodásunkat. Köszönöm szépen, Jan, és köszönöm szépen a türelmüket is. Most pedig az Európai Bizottság főigazgatóságáról Jean-Jean urat szeretném kérni, hogy szólaljon fel a bizottság részéről. Nem tudom, hogy ha az árnyék jelentéstevők egyet értenek, akkor először hallgassuk meg a főigazgatóságról az igazgató urat, ugyanis Jan elmondta, hogy milyen bonyolult ez az egész téma. Jean-Jean úr, kérem, hogy vegye át akkor a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ami a jelenlegi folyamatot illeti, ezzel kapcsolatosan elmondhatom önöknek, hogy tegnap a Koreper elfogadott egy informális döntést az Európai Parlamenttel együtt. Éppen ezért úgy gondolom, hogy az elkövetkezendő hetekben felgyorsul a munka, és remélem, hogy ez az álom meg is valósul, és 2012-ben elindulhat ez az új rendszer. Ez a célkitűzésünk, nem tudom, hogy meg tudjuk-e valósítani, ezt szeretnénk elérni. Nagyon intenzív módon dolgozunk együtt a tanácsal és az Európai Parlamenttel ezen a témán. Összességében, általánosságában szeretnék néhány dolgot elmondani az elhangzottakkal kapcsolatosan. Nevezetesen hallottunk az általános megközelítésről, a mikromanagementről, a mikrogazdálkodásról, irányításról. Mind a tanács, mind pedig a parlament eh, részéről van egyfajta tendencia, hogy mindent eh, szabályozni kell, mindent eh, a lehető legrészletesebben szabályozni kell. Az intézmények részéről azonban azt hiszem, hogy nem elég az, hogy a költségvetési hatóságok foglalkozzanak csak bizonyos dolgokkal, tehát részleteiben, mert úgy gondolom, hogy a költségvetési hatóságnak vannak, természetesen van egyfajta felelőssége idézőjelben téve, az ellenőrzés szintjén is, tehát mind az irányítás, mind az ellenőrzés szintjén. Ami a jogalkotási folyamatokat illeti, tehát úgy gondolom, hogy figyelembe kell venni egyrészt a felelősség kérdését, másrészt mindenképpen meg kell valósítani azt a célkitűzést, hogy egyszerűsítsünk a szövegeken. 23 miniszter írt a költségvetéssel foglalkozó biztosnak e témában, és a bizottság is ezt szeretné, hogy a parlamenttel, a tanácssal való párbeszéd során igenis megvalósíthassuk ezt az egyszerűsítést. Ugyanis ennek csak jó eredményei lehetnek, a közösségi pénzek sokkal hatékonyabb felhasználásában amiről Jan Olbricht úr ö, beszélt. Ezzel kapcsolatosan lenne néhány megjegyzésem. Jelenleg nagyon meg nagyon úgy gondoljuk, hogy nagyon kielégítő mindaz, amit Olbricht úr elmondott. Az 56-os cikke a pénzügyi felülvizsgált pénzügyi rendeletnek szól a megosztott munkáról. Ugye itt arról van szó, hogy, hogy a mély szót shell szóra módosítsuk a szövegben. Az elnök asszony azt mondja, kedves kollégák, mindenkitől azt kérem, hogy nem lehet így folytatni, hogyha ilyen nagy a zűrzavar a, szó, a teremben még mindig csak az első napirendi pontnál tartunk, és e, egész egyszerűen lehetetlen így dolgozni. Szeretnénk folytatni a munkát ebben a bizottságban, és egész egyszerűen önök ezt nem teszik lehetővé. Úgyhogy az utolsó figyelmeztetésem, kérem, hogyha ez folytatódik, akkor az asszisztenciától azt kérem, hogy hagyja el a termet. Elnézést kérek, folytassa, legyen kedves. Köszönöm, asszonyom, tehát ami a négyes módosítót illeti, amelyet Olbricht úr javasol, ugyanis azt javasolja, hogy a bizottság mindent ellenőrizzen le a tagállami költségvetések szintjén, ez egy olyan kötelezettség lenne, ami természetesen költségvonzatokat is magában foglal, de egész egyszerűen a bizottságnak nincs erre meg a lehetősége, hogy ellenőrző műveleteket végezzen el a tagállamokban, még időközönként sem, nem hogy általánosságban egy ilyen ellenőrzése sor kerüljön. Ez természetesen a programok elindítását is kockáztatja. Ugye angolul az ige a mély szó, és, nem, és ez lenne a jobb, nem pedig a shell szó használata. Olbricht úr a hármas módosítójában azt kéri, hogy a, a tagállamokat semmiféle szankció ne sújtsa. Úgy gondoljuk, hogy ez azonban így nem jogos, éppen ezért azt szeretnénk, hogy a bizottság foglalkozzon az adott témával, hogyha erre szükség van. Ami a tolerálható hiba szinteket illeti. Ahogy Olbricht is mondta, ez egy nagyon bonyolult technikai jellegű téma. Felkértek bennünket, hogy a hiba kockázatokat értékeljük, és mondjuk meg, hogy mi az az tolerálható, még tűrhető hiba, hiba szint, amely elfogadható gazdasági perspektívákat figyelembe véve, tehát itt egy egyensúlyt kell biztosítani, nem csökkenteni kell az ellenőrzés, hanem egy arányos rendszert kell bevezetni. Nagyon nagy a vita a tanácson belül e témát illetően. A számvevő szék tette meg először a javaslatait a e témát illetően, aztán a tagállamok is válaszoltak a számbevőszék javaslataira. Most jelenleg az a helyzet, hogy a bizottság egy, nem egy jogalkotási szövegben, hanem egy, az ágazati ágazatokra vonatkozó dokumentumában szól erről a tűrhető hiba szintről. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy azt javasolnám, Jan, ezt hozzád is intézem, azt javasolnám, hogy szakítsuk meg ezt a napirendi pontot, és folytassuk a szavazással, mert nagyon nehéz így folytatni a vitát, ezért először a szavazást szeretném megtartani. Köszönöm szépen a bizottságnak a hozzászólást, ezekre a magyarázatokra szükségünk volt. Jó lenne, hogyha az egyik munkatársa itt maradna a szavazás után is velünk, de nincs most más választásunk, most kell megtartanunk a, a szavazást, fel kell függesztenünk ezt a vitát. Egyetértenek ezzel. Ilyen egyetért ezzel. Igen, köszönöm szépen. Kedves kollégák, akkor megkezdjük a szavazást. the right number of members and the right people because there are plenty of members and we, we will do a check. The machine will tell us, but also that the members they want Okay. Uh, dear, dear colleagues. Kedves kollégák és kedves koordinátorok, azt kérném önöktől, hogy ellenőrizzük azt, hogy megvan-e minden felszerelés itt a teremben, nehogy problémák legyenek később. Természetesen megnézzük a képernyőn is a szavazás eh, tesztjét, nehogy sokkal többen szavazzanak, de hát önök is ellenőrizzék, hogy megvan-e minden. Ez az első dolog. A második, elektronikusan ellenőrizzük a kártyákat, tehát arra kérem önöket, hogy helyezzék a kártyájukat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 5 EPP-vel többen szavaztak, de a szocialisták és egy szocialistával több van. Egy szocialistával több van. Most már minden rendben. Jutta? Jutta, most már oké, okay, rendben van. E okay, dear colleagues, we... Kollégák, a szocialistákkal most már rendben vagyunk, viszont az EPP-nél még mindig egyel többen vannak. And um, just we, we are following. We oh, we we re, restart. We open again. Can we? Akkor újra kezdjük az ellenőrzést, újra szavazunk, csak hogy biztosak legyünk. A szavazást megnyitom, kérem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 nem látszik, de ez... Többen vannak, de nem tudjuk. Sőt, valamikor kevesebben szavaznak. Uh, report. Um... A Markus Piper jelentéssel kezdjük. Ahogy tudják, ez egy olyan jelentés, Markus már kijavít talán, de itt 569 szavazó módosítás, illetve módosítás érkezett. harminc kompromisszum van, és bizonyára emlékeznek arra, hogy eh, a foglalkoztatási szakbizottság is be van vonva a munkába az 50-es cikk alapján, a foglalkoztatási szakbizottság véleményét szavazás nélkül fogjuk elfogadni. Ez abból fakad, hogy ahol nekik van kompetenciájuk, ott ők döntenek, ahol pedig nincs, ott pedig szavazunk. Úgy gondolom, hogy mindenki számára minden világos, és kezdhetjük a szavazást 59-es mellette, ellene, elutasítva 60 mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 61 mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizzük a 61-est, a szavazást megnyitom. E The two EPP. Két EPP-s pluszban szavazott, ez nem tudom, hogyan történhetett. Tehát meg kell ismételnünk a szavazást. Kérem az LPP-s e kollégákat, hogy ezt tisztázzák. A szavazást megnyitom. One EPP. E Sorry. So, we open again? We'll see if the machine tells us if, if someone takes out, who takes out? Could somebody take out maybe? Lehet, hogy valaki kivenni a szavazókártyáját, akkor eltűnne. De nem, nem történt meg sajnos, tehát újra meg kell nyitnunk a szavazást. We open the vote? Open. Yeah, we open the vote. A szavazást megnyitottuk. Well, again, EPP, one person is... Még mindig többen vannak az EPP-nél, tehát levonunk egy szavazatot az EPP-től. Az EPP ellenzi, hogyha jól látom. De ismételten újra kell kezdenünk, azt mondja a titkárság, tehát kérem. It's fine, it's fine now. Okay. Most már végleges. Akkor lezárjuk a szavazást. Close the vote now. Lezártuk a szavazást. 24 emeleten, mellette, 21 ellen elfogadtuk, 62 mellette, ellene tartózkodik elutasítva szerintem, 63-as mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 64-es mellette, ellene tartózkodik, el, elutasítva, 67 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva, 60 itt van, a 65 ös van egy szóbeli módosító, hogyha senki sem ellenzi a szóbeli módosítót, senki nem ellenzi, akkor erről szavazunk, 65 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 66, okafogyott, 68 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 69 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 70-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 71-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 72 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 73 mellette igen, tessék, Markus Pipa. Itt eh, van egy kis hiba a szavazólistában, és azt javasolnám, hogy ezt a EPP módos ezt ajánlom, hogy ezt szavazzuk meg ezt az EPP-s javaslatot. A 72-esről beszélt, kérdezi az elnök. 73-asról beszélt, mondja Piper úr. Igen, Panisztároly úr. Igaz-e az, hogy a 72-ről már szavaztunk? Rendben, akkor minden világos. 73-asnál tartunk, hogyha jól értettem a jelentés készítőt, ő támogatja a 73-ast, ez a sportról szól, ugye? Igen, mondja a jelentéstevő. Én eléggé sportorientált vagyok, ezt tudják. Az EPP támogatja, az EPP támogatja, plusz 73 mellette, ellene tartozkodik, elfogadtuk, 74-es visszavonták, Egyes kompromisszum mellette, ellene tartozkodik, elfogadtuk. 75-ös második része, a 75-ös második része mellette ellene tartózkodik, elutasítva. A 84-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk hármas kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk négyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk százas, nem, az okafogyottá vált, ötös kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, most pedig 119 mellette, 119 mellette ellene tartózkodik, elutasítva 120 mellette ellene tartózkodik. Úgy gondolom, ezt elfogadtuk, de inkább ellenőrizzük a 120-ast, a szavazást megnyitom. Két EPP-vel megint többen szavaztak, sajnálom. Most már csak egyel többen vannak. So the vote is open, dear colleagues, once... A szavazást megnyitom ismételten a 120-asról. The vote is closed. Szavazás lezárom. Elfogadtuk 24-21 arányban. 121 szóbeli módosítóval. Valaki ellenzi-e a szóbeli módosítást? Ha nem, akkor erről szavazunk, így módosítva. Mellette ellene tartózkodik, elutasítva 122 mellette ellene ellenőrizzük elektronikusan a 122-est. A szavazást megnyitom. Again one PPP. Megint egy EPP-vel többen szavaznak. One in excess, I'm sorry. Egyel többen vannak, sajnálom. Yeah. So we have to reopen. I'm sorry, we have to... Meg kell ismételnünk, nehogy szabálytalansággal vádoljanak a szavazáskor. A szavazást megnyitom. The vote is closed. A szavazást lezárom. Ahogy láthatják, ezt 24-23 arányban elfogadtuk. Az EPP tehát tudja, hogy mit csinál három mellette, ellene tartózkodik, elutasítva a 125 mellette, ellene szerintem ezt elutasítottuk. Ha valaki akarja ezt ellenőriztetni, akkor ellenőrizzük. Jó, ellenőrizzük. 125-ös szavazást megnyitom. Egy EPP megint több, egy képviselővel több. Megnyitjuk újra a szavazást. Szavazást újra megnyitjuk. A 125-ösről szavazunk ismételten elektronikusan. Szavazás még mindig nyitva. Most lezártuk. Elutasítva. Hatos kompromisszum, igen, tessék. Ezt csak a kollégáimnak mondom, hogy azok az EPP kollégák, akik most szavaztak a megfelelő számban, ők szavazzanak a jövőben is, és maradjon ez így, mert különben ez irritálja majd a kollégákat, és ezt nem szeretném, nem szeretném egyáltalán irritálni a kollégákat. Tehát ebben az arányban szavazzunk a következő időben, és, és akkor így örülni fog az asszony is. Ha, a hatos kompromisszum mellett ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hetes kompromisszum, hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum, nyolcas kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Kilences kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 171 mellette, ellene tartózkodik. Elutasítottuk, de szerintem gyorsan ellenőrizzük a 171-est. One PPE. E. Már megint többen vannak az EPP-nél. I'm sorry. Sajnálom. Újra nyitjuk a szavazást a 171-esről. Uh, well, I'm sorry again. Sajnálom, lehet, hogy valami rossz van a géppel, nem működik rendesen. We reopen the vote. I'm sorry. Megnyitjuk újra a 171-esről a szavazást, a szavazást megnyitottuk. It's closed. Lezártuk. Elutasítottuk. 173 szóbeli módosítával valaki ellenzi a szóbelit, senki, akkor így a módosítótól 173-asra szavazunk mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. egy mellette ellene tartózkodik, elutasítva 182 mellette ellene tartózkodik, elutasítva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 elnézést, ezt tisztáznunk kell. Tehát a 183-asról szavazunk mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. A titkárságot arra kérném, hogy, hogy kövesse figyelemmel ezt, hogy mi történik. 184 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva nem, ellenőrizzük, rendben. Egyértelmű volt pedig. Elfogadtuk. A 181-est elfogadtuk. 186 mellette, ellene tartózkodik. Ezt elutasították, ugye Markus? 187 mellette, ellene tartózkodik elutasítva. 188 mellette, ellene tartózkodik utasítva, tízes kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Sze 201-es, azt mondják, 201-es mellette ellene tartózkodik. Szerintem elutasítottuk. 202, ellenőrizzük a 201-est, szavazunk a 201-esről, a szavazást megnyitom. Megint az EPP-ből többen szavaztak egyel. Most az a kérdés, hogy most miről is van szó? Egér vagy macska? In the team. 13, 14, 15, 16. I, don't know about, uh, they have to have C17, so we can, I think, should be okay, depends uh, what they do. Uh, could in the meantime somebody from uh, the political... A politikai tanácsadóknak ellenőriznünk uh, kellene. Az, a, az EPP-nek 17 uh, szavazati joga van, beleértve az elnök, lehet, hogy engem nem kell beleszámolni. Lehet, hogy akkor gyorsabb lenne. Így. Kollégák, fel tudná -e állni az EPP, aki az EPP-ből szavazott, az, az álljon fel, mert akkor így jobban látjuk. Sajnálom. Thank you too. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. I count. And I'm myself. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,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 got all the titulars except uh, two. two. So they have to be substituted. It's up to the group to decide uh, eh, to vote. Yes, yes, no problem. Tenemos los, todos los titulares menos dos. ¿no? Nicolasic. Nicolasic y Estarás no está, ¿no? No está. Ok. We, uh, we have. Uh, Are we finished? Na most akkor lezárhatjuk ezt? Can we resume the vote? Folytathatjuk-e, kedves kollégák, a szavazást? Folytatjuk a szavazást a 201-esről, szavazzunk elektronikusan. A 201-esről a szavazást megnyitom. 201, a szavazást megnyitottam. Köszönöm. The vote is closed and it's largely adopted, so please... Nagy, meg, nagy többséggel elfogadtuk ezt a módosítót. Now, dear colleagues... Kedves kollégák, most pedig visszamegyünk a 176-osra és a 177-esre, erről szavaznunk kellett volna, tehát 176-os következik. Szavazzunk a 176-osra, aki támogatja, ellenzi, tartózkodik, elfogadtuk. 177 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. Most akkor visszamegyünk a 202-esre, ki támogatja a 202-est, ellenzi, ellenzi, tartózkodik, ellenőrizzük. 202-est ellenőrizzük, a szavazást megnyitom rá se nézek a, rá se nézek a képernyőre, nehogy ez bármilyen hatással legyen rá. A szavazás lezárom, és ezt elutasítottuk 203 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 205-ös mellette, a 205-ös mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 206 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 209 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk, 207 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk, 209 mellette ellene tartózkodik. Szerintem ezt elutasítottuk, de a 208-ast ellenőrizhetjük. Gyorsan a szavazást megnyitom. The vote is closed, and it is Lezárom a szavazást, elutasítva 210 mellett, ellen tartózkodás elfogadva, 211, nem, 211 okafogyottá vált, most pedig áttérünk a a 213-as módosítóra mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 215-ös mellett el 215-ös mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 216-os mellett ellen tartózkodás. Azt hiszem, hogy elfogadtuk. Jó, akkor ellenőrizzük le a 216-ost. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazás. 24-21 ellenében elfogadtuk 217-es okafogyottá válik. 219-es következik mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 222-es. Nagyon nehéz ez a szavazás, hogyha valaki lát valami szabálytalanságot, akkor szóljon 222-es mellett ellen tartózkodás. Elutasítottuk. 223-as mellett ellen tartózkodás. Elfogadtuk 224-es mellett ellen tartózkodás. Elfogadtuk 225-ös mellett ellen tartózkodás, ezt elutasítottuk. Most egy pillanatot kérek. Yes, please, Monsieur Loro. A 218-assal kapcsolatosan. Uh, Nem, ez okafogyottá vált, mert a 216-ost elfogadtuk. Tehát ezért a 218-as okafogyottá vált. Tehát a 225-ösre térünk át mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 226 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 227-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 228-as mellett ellen a 228-ast ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, és láthatóan elutasítottuk. 229 mellett ellen tartózkodás. Úgy látom, hogy ezt elutasítottuk. 230-as mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 231-es mellett ellen a 221-est, bocsánat, 231-est ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, és ezt elfogadtuk. 232-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 233-as és 34-es meg, egyez, megegyeznek, tehát a kettőre szavazunk mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk őket, 235-ös mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 236-os mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 238 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 239 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 240 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, a 11-es kompromisszumra szavazunk mellette, ellene tartózkodás. Azt hiszem, hogy elfogadtuk. Igen, elfogadtuk. 253-as következik mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 254 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 256, bocsánat, 255 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 256 mellett ellen tartózkodás. Úgy láttam, hogy elutasítottuk. 12-es kompromisszum, Konstanca Krell szeretne szólni. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt hiszem, hogy a szavazásnak ez az egyik legnehezebb pontja. Megvan ugye a, itt a szavazólistánk, megvannak a kompromisszumos módosítók, a 12-es kompromisszum a 21-es bekezdésről szól, és a 23-asról is, aztán az én frakcióm módosítói tehát itt két bekezdést próbáltunk kombinálni a, ugyanabban a kompromisszumban. Én úgy gondolom, hogy a két módosítóval és a két kompromisszumos módosítóval együtt szavazunk, akkor ez problémákat okozhat. Javaslunk egy kompromisszumot, amely tehát magában foglalja a két bekezdést. Én azt kérném, hogy először szavazzunk a 12-es kompromisszumra, tehát a szocialisták részéről, és utána külön szavazzunk a jelentéstevő ö, módosítóira. Jó, akkor Lambert von Iszenyről? Nem. Akkor én nagyon röviden elmagyaráznám. Ebben a szakbizottságban az a hagyomány, hogy a jelentéstevőknek megvan a joga, hogy javaslatokat tegyenek a kompromisszumos módosítókra. Ugyan ez, tehát ez történt ebben az esetben. Konstanza Kreller, a koordinátora a szocialistáknak, és egy javaslatot tett a szavazás menetére. Nem fejeztük be még a vitát, Lambert úr, aztán Markus Piper. Köszönöm szépen. Én is szeretnék ezzel kapcsolatosan valamit mondani. Azt hiszem, hogy ez egy teljesen logikus menet, amit javasoltak. Különböző kategóriák léteznek, ezekkel kapcsolatosan javaslatokat tettünk. Most tehát itt van a szavazás, semmiféle előítélettel nem élünk, ez a a szavazást le kell bonyolítanunk, minnyáján tudjuk, hogy hogyan kell szavazni. Nem tudom, hogy most miért kellene módosítani a szavazás menetén. Én azt hiszem, hogy a mi javas, eredeti javaslatunk szerint szavazhatunk, nem, ez semmit nem változtatna a végeredményen. Szavazzunk a szavazólista szerint. Szeretném felhívni a figyelmet a következőkre. A tárgyalásunk során beszélünk ezekről a kérdésekről, és akkor mindannyiban egyetértünk abban, hogy amennyiben a kettő dolog összevonása kerül egy olyan kompromisszumos módosítóban, amelyre a szociálisták javaslatot tettek, Szóval ezzel kapcsolatosan mindenki egyhangon egyetértett a titkárságot beleértve, hogy azt mondjuk, hogy a 21 és 23-as paragrafusról szóló kompromisszumot kell elsőként megszavazni. Ebben mindenki megállapodott, mert ez tökéletesen lefedi azt az eljárást, amelyet ilyenkor alkalmazni kell. Úgyhogy meglepődöm egy kicsit azon, hogy hirtelenében minden megváltozik a, válto- a szavazási listában. Roy and then Michael Tormik. Lambert von Roy, következik. Köszönöm szépen. Nagyon világos a javaslata a szocialisták koordinátorának. Az EPP a jelentéstevőt szeretné követni ebben a szavazásban. Megint csak ismételhetjük azt, amit már hallottak, de ne ismételgessünk, szavazzunk. A liberálisok is akarnak valamit mondani, igen. Igen, mi támogatjuk a jelentéstevőnket, úgyhogy akkor most nagyon világos a helyzet. Tehát megosztott a bizottság. Én azt javaslom szintén, hogy az EPP koordinátorának a javaslata szerint járjunk el, tehát mielőtt a 12-es kompromisszumra szavazunk, tehát megvan az eljárás, eljárás a szavazattal kapcsolatosan. Elnök, ahogy mondtam, akkor először Konstanza Krell javaslata alapján fogunk szavazni elektronikusan, hogy ne legyen semmiféle probléma, megnyitom tehát a szavazást. Tehát függ, szavazunk függetlenül attól, hogy támogatjuk-e a javaslatot, vagy nem. Először tehát, ha igen, akkor azt ezzel arra szavazunk, hogy támogatjuk Konstancát, ha nem, akkor pedig nem támogatjuk. Megnyitom a szavazást. 26 tan mellette, 19-en ellette, ellene, akkor meg változtattuk a menetet tehát akkor itt a 12-es kompromisszum szavazunk, a 21-es, 23-as bekezdéssel kapcsolatosan. Tehát tudja mindenki, hogy mire szavazunk. Akkor most megnyitom a szavazást. Electronically the vote is... Igen, elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 27-en mellette, 18-an ellene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 Uh, Elnézést kérek, csak le kellett ellenőriznünk, hogy hol is tartunk. A 13-as kompromisszumra térünk át. Erre szavazzunk. Ki szavaz mellette? Ellene? Tartózkodás? Elfogadtuk. We move. Átérünk a 276-os módosítóra mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 277-es, 78-as okafogyottá váltak, 15-ös kompromisszum következik, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most áttérünk a 302-es módosítóra mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 303-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 304-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 305-ös mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 306-os mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 307-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 313-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 314-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 316-os mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Kérem, hogy magas emeljék a kezüket 317-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 318 és 19-es meg egy, egyformák mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 320-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 321-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 322-es nem, 322-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 323-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 324-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 326-os mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 327-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk 329 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk 328-as mellett ellen tartózkodás elutasítottuk 330 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk 332-es igen mellett ellen tartózkodás. Elfogadtuk 331 oka fogyottá válik. 333-ra szavazunk, mellette, ellene. This is rejected. El, tartózkodás elutasítottuk, 334-esre kell szavazni, igen, mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 16-os kompromisszum mellett, nem, Konstanza Krell következik. Önnek is kérdésem, egy pontosítási igényel. Hol a kompromisszumban? Az utolsó árnyékjelentéstevő ülésen a jelentéstevő azt mondotta, hogy az első mondatát a módosítónak vissza szeretné vonni. Ez igaz-e? Ki, így tattuk az első részét a módosítónak? Could we ask Ja, der erste Teil, wo Bezug genommen wird auf die Stabilitäts... Az első rész valóban a kritériumokra, még például a stabilitási kritériumokra utal, azt ki is Fentük valóban. A második rész viszont megtartottuk, de picit rugalmasabb, picit enyhébb a megfogalmazás. Igen, igen, de most a 16-os kompromisszos módosítónál tartunk, és a Gyuröm Essency, stb. stb. rész, az első rész, az Original uh, Development and Cohesion, tehát ez a rész kiiktatandó a kompromisszum, the cause of cohesion. Na most valóban sikerült ezt kihúzni? Nem vagyok ebben biztos, vagy továbbra is tárgyát képezi a kompromisszumos, kompromisszumos javaslatnak? Az nicht geändert wurde. Uh mert a szövegben, amely itt van előttünk, azt látom, hogy a módosítót nem módosították, pedig abban állapodtunk meg, hogy ezt a mondat részt, ezt kiiktatjuk. Diana, we can do it orally and see how it So, uh, would you be prepared to make oral amendment now? Akkor most egy szóbeli kiegészítőt szeretne? A tanácsadóm azt mondja, hogy ez a szövegváltozat nem a legutolsó változat. Tehát azt javaslom, hogy valóban, hogy az első mondatot a 16-os kompromisszumból iktassuk ki, ahol a, ugye az alapoknak az összevonásáról esik szó, the cause a cohesion ig, ezt iktassuk ki, a többi pedig maradjon meg. Jó, köszönöm szépen, kedves kollégák, akkor a 16-os kompromisszummal kapcsolatosan, akkor öm, így fog ez a mm, mondat hangzani, tehát akkor ezt egy szóbeli módosítónak tekintem, tehát így akkor ki szavaz mellette, ellene, tartózkodás. Azt hiszem, hogy elfogadtuk. Check. We... vote. Ellenőrizzük le, azt kérik a 16-os kompromisszumot, akkor a módosított változatban szavazunk rá, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 21, 20. Igen. Jó, hogy leellenőriztük. Most pedig áttérünk a 347-esre, kedves kollégák. 347, kiszavaz mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 349 okafogyottá válik, 350 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 351-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 352-es módosítva, tehát szóbeli módosítva, ha, ha nincs ellenvetésük, akkor 352-re szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 353-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 355-ös mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 356 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 17-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Most pedig tovább megyünk. A 366-os módosítóra kiszavaz mellette, ellen, mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 367 mellett, ellen tartózkodás. Nem tudom, 367-est ellenőrizzük le elektronikusan, megnyitom a szavazást. Igen, nagyon is elutasítottuk, lát, látjuk. 368-as mellett ellen tartózkodás, elutasítottuk 369 mell, el, mellett ellen tartózkodás elutasítva, 370 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 371 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Elizabeth Schrötennek van egy szóbeli módosítója, igen, köszönöm szépen. Van egy szóbeli módosító, ahogy a tárgyalások során erről már szó volt, a 18-as kompromisszumot illetően kiosztottuk írott formában a kompromisszumot, tehát a szöveg a következő, Tehát ez volt a szöveg. Köszönöm szépen. Van -e valakinek ellenvetése? Tehát nem ön ellenzi? A jelentés tevő, ha ellenzi a, ezt a javaslatot, akkor nem szavazhatunk rá. Tehát a jelentés tevő ellenzi? Akkor jól értettem? De itt a, a zász, zászlós hajó ö, témát illetően, hát ez, erre kéne szavazni, hát tehát az FPP elve, elveti a szóbeli módosítót. Tehát akkor nincs szóbeli módosító, és így szavazunk enélkül a 18-as kompromisszumra mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 384-es, 384-es kiszavaz mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 385 mellett, ellen, tartózkodás, nem tudom, hogy mi a helyzet, 385-öst ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítottuk, 386-os mellett, ellen tartózkodás elfogadtuk, ugye? Nagyon nehéz megítélni, úgy tudom, hogy ezt elfogadtuk, de ha úgy gondolják, akkor nem, elfogadtuk. És átérünk a 387-esre. Ellen, mellette ellene tartózkodás elutasítottuk 388-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 389 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 390 mellett ellen tartózkodás nem tudom, nem tudom. 390 ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítottuk. 391 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 19-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Most átérünk a 405-ösre, 405-ös mellett ellen tartózkodás, elutasítottuk. 407-es mellett ellen tartózkodás, tehát 407-es. Megnyitom a szavazást, ellenőrizzük le. Nem, akkor úgy tűnik, hogy ezt elfogadtuk. Elfogadtuk. Tehát a 407-est elfogadtuk. 408-as következik mellett. Ellen nem, most már megint nem tudom, sajnálom, ellenőrizzük le a 408-ast. No, it's rejected. Nem, ezt elutasítottuk. 409-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 410-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 412 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 411-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 413-as mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Igen. 415-ös mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 416-os mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 417 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 418 mellett ellen nem, egyszerűen nem jól látom. 418-ast ellenőrizzük le. 418-as módosítóról van szó. Lezártam a szavazást, és igen, hát láthatóan elutasítottuk. 419 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 420-as mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 421 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, ellenőrizzük le, 421. Tehát kiszavaz mellette, ugye lezártam a szavazást, elfogadtuk 422-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 424 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 423-as mellett ellen tartózkodás. Elutasítottuk, ugye? Nem, nem tudjuk. Ellenőrizzük le. 423. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 425-ös mellett ellen tartózkodás. Elutasítottuk. 426-os mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 427-esre szavazunk, mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk, 428-as mellett, ellen, tartózkodás elutasítottuk, 429-es mellett, ellen, e, ellenőrizzük le a 429-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást ezt elfogadtuk. 20-as kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 441-es szóbeli módosítással van -e ellenvetésük a szóbeli el- módosításnak? Karim, igen, hát ez, ez meglep, mert akkor így, így lehet rá szavazni. 441 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 442-es mellett László Sajnálom, hogy az egyik oka az volt az elutasításnak, hogy túl hosszú az Emplő bizottság is lefed bizonyos részeket, tehát nem igazán világos. Remélem, hogy a plenáris ülésen visszatérhetünk majd a témára, és most nem lesz szóbeli módosító. Tehát akkor maradjon így, ahogy van. Igen, tehát a 442-esre szavazunk, ezzel az információval, amit most elmagyarázott László, kiszavaz mellette, ellene, az EPP ellenzi. Nem tudom, nem tudom, le kell ellenőrizni. Tehát a 442-es ellenőrizzük le elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. No. Tehát akkor ez, ezzel megvan a mandátum, ugye, a 21-es kompromisszum mellette ellen tartózkodás elfogadtuk, mit csinálunk, akkor most át kell gondolnunk egy pillanat a továbbiakat. Which one? Okay. Yeah. We vote the first part. Yes, we vote the first so part we go. an oral amendment. No, but this is the second part, on the first part. Okay, so we vote. Most a 448-asra térünk át, és az első része szavazunk. Itt is van egy szóbeli módosító, erre szavaznánk mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Most a második részre szavazunk. Nem, akkor arra nem. A 22-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Átérünk a 461-esre mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, 462 mellett, ellen, tartózkodás, elutasítottuk, 460, 463 mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk, 465 mellett, ellen, tartózkodás elutasítottuk. 464-es mellett ellen tartózkodás. Ezt elutasítottuk? Nem tudom. 464 ellenőrizzük le elektronikusan, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Igen, ezt elutasítottuk. 466-os mellett 466 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 468, 469-re együtt szavazunk mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. Mondja Miguel, nem tudom, ellenőrizzük le, biztos akarok lenni a dolgomban, 468, 469-re megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást, és ezt elfogadtuk. 470 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 472 472 mellett ellen tartózkodás. Ezt elfogadtuk, ugye? Ez a kérdés. Úgy tűnik, hogy igen, ellenőrizzük le, 472 gyors elektronikus szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom. Úgy tűnik, hogy vannak egyesek, akik nem szavaztak, de elfogadtuk. három, hárommal nem szavaztak, úgy tűnik. 473 mellett ellen. Yeah, who is against? Ellen. Vagy a kezeiket nem emelték fel, vagy nem tudom mi a helyzet. Tehát a 473-asra szavazunk elektronikusan, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 470 474-es okafogyottá vált, 475-ös mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 476 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 477 mellett, 479, bocsánat, mellett ellen tartózkodás. Azt hisszük, hogy elutasítottuk, 23-as kompromisszum mellett ellen tartózkodás. Elfogadtuk. Most pedig áttérünk a 24-es kompromisszumra, ki mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Négyszáznyolcvanhetes, négynyolcvanhét mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 488 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 489 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 491 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 492 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 28, 25-ös kompromisszum mellett nem, elnézés, itt elaludtunk egy kicsit. Tehát a kom 25-ös kompromisszumra részenként szavazunk először az első részre mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, második részre mellette ellene tartózkodás. Azt hiszem, hogy fele-fele. De a második rész ellenőrizzük le. A 25-ös kompromisszumnál megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Most pedig áttérünk a Le kell még itt ellenőriznünk, elnézést kérünk. No, we have to vote uh, 104, 141. 141. Wait, what is this? It's after 504. Uh, colleagues, after 500. Kedves kollégák, az 504-es után a 141-es következik, és erre kell szavaznunk. 141. Nem tudom, hogy az önök listáján hogy is van, de a 141-re kell szavaznunk, és ez az 504-es után van. Yes, so it's on uh, for the, so tehát a 141-esre szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, azt hiszem, hogy ezt elutasítottuk. Most pedig az 505-ös következik, mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 506-os mellett, ellen, tartózkodás elutasítottuk, 507-es mellett, ellen, tartózkodás elfogadtuk, 508-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 509 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 510-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 27-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 500 519 mellett ellen tartózkodás, azt hiszem, hogy elfogadtuk. 521 mellett ellen tartózkodás, elutasítottuk 522-es mellett ellen tartózkodás, nem tudom, az 522-est ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, és ezt elutasítottuk. 523 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 524 szóbeli módosítóval senki nem ellenzi, akkor így szavazzunk az 524-re mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 525-ös Részenként az első részre szavazunk, mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk, második részre szavazunk, mellette ellene tartózkodás. Elutasítottuk 527-es mellett ellen tartózkodás. Elfogadtuk? Nem tudom mert az EPP részéről csak Lambert von Nisseréről szavazott. Tehát az, az 527-est igenis le kell ellenőriznünk. Megnyitom a szavazást. Closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 528 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 529 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, az 530-as következik mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 531 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 532 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk 533 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk 500 nem, akkor ezt le kell ellenőrizni 500, nem, 534-es következik mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 535 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 536 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 537-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 538-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 28-as kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 29-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Akkor 557-es a következő, mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 558 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 559 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 560 mellett ellen az 560-ast ellenőrizzük le, megítom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Ugye? 21 kellene az elfogadáshoz. Kérem, hogy ismételjük meg a szavazást, mert kevesebben szavaztak. Az 560-asról szavazunk. Tirolian képviselő, nem tudom, hogy hogy szavazott, 560, tehát megnyitom a szavazást, kedves kollégák, nem mindenki szavazott, lezárom a szavazást, volt, aki nem szavazott, de most lezártam a szavazást, elutasítva 561, 562, 163, együtt szavazunk, szavaz mellette, ellene, tartózkodás, azt hiszem, hogy elfogadtuk, de le, leellenőrizhetjük, ha, hogy biztosak legyünk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. azt hiszem, hogy E, igen, ezt elfogadtuk, de van, aki nem szavazott, vagy kiment a teremből, és itt hagyta a szavazókártyáját. 569-es következik mellette, ellene. Még egyszer, kiszavaz mellette, ellene. Tartozkodás, elfogadtuk. Akkor most a következő rész. Egyes módosító mellett, ellen tartózkodás elutasítottuk, kettes módosító mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, hármas és az egyes egyformák együtt szavazunk mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, négyes módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, ötös mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, hatos mellett ellen azt hiszem, hogy ezt elfogadtuk, de ellenőrizzük le a hatost, és megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 8-as módosító mellett ellen tartózkodás. Elfogadtuk 9-es módosító mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Hetes módosító mellett ellen tartózkodás. Azt hiszem, hogy elutasítottuk hármas és tízes együtt mellett ellen tartózkodás. Elutasítottuk 11-es mellett ellen tartózkodás. Elutasítottuk 12-es és 6-os együtt mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 13-as módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 14-es mellett ellen ellenőrizzük le a 14-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, és ezt elfogadtuk. 15-ös mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Következnek a preambulum bekezdések 16-os módosító mellett ellen tartózkodás elutasítottuk 17-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk 18-as mellett ellen tartózkodás elutasítottuk 30-as kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 21-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 22-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 23-as mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 24-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 25-ös mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 27-es jön, ugye? Igen, 27-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 28-as mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Ellenőrizzük le a 28-ast. Lezárom a szavazást, és el is utasítottuk 29-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 30-as mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 31-es igen, 31-esre szavazunk mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 32-es mellett ellen tartózkodás elfogad, elfogadtuk, 33-as mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 34-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 35-ös mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 36-os mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 37-es Részenként szavazunk az első részre, szavazunk először mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk, ha második részre szavazunk mellett, ellen tartózkodás elutasítva. 38-as következik mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 39-es mellett ellen tartózkodás elutasítva, 40-es mellett ellen tartózkodás elfogadva, 41-es mellett ellen tartózkodás elutasítva, én nem tudom, hogy ez így van-e, hogyha, hogyha nem emelik fel a kezüket, akkor nem tudom megítélni. 41-esre elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, és ezt elfogadtuk. 42-es mellett ellen nem tudom, 42-esre akkor megnyitom a szavazást. Lezárom. És ezt elutasítottuk. A 43-as következik. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 44-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 45-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 46-os mellette ellene tartózkodik elutasítva. 8 mellette ellene tartózkodik, nem tudom, 48-ast megnézzük inkább, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. És elfogadtuk. Ugye? Nem, nem fogadtuk el, tehát elutasítottuk elnézést, mondja az elnök, 49 mellette ellene tartózkodik. Szerintem elutasítottuk 50-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 51 mellett, 52 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 53-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 54 mellette ellene tartózkodik, elutasítva, 55-ös mellette, kérem, tegyük fel a kezüket 55 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva, 56 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 57 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva, 58 mellette, ellene tartózkodik elutasítva. Most következik a Foglalkoztatási Bizottság, Víza 2. A második részről szavazunk, ki támogatja a Víza 2 második részét mellette. Ellene tartózkodik elutasítottuk, Víza 4 mellette. Ellene tartózkodik elutasítva, Víza 5 mellette. Ellene tartózkodik elutasítva, vize 7 mellette, ellene tartózkodik elutasítva, vize 8 mellette, ellene tartózkodik elutasítva, az egyes első része mellette, ellene tartózkodik elutasítva, az egyes, négyes része mellette ellene ellenőrizhetjük ezt, ellenőrizik a négyes részt. A szavazást megnyitom. Closed. Lezártam. Elutasítva. Two of two now, right? A kettes második része mellette ellene tartózkodik. Elutasítva. Hármas. A hármas javaslat mellette ellene tartózkodik. Szerintem ezt elutasítottuk. Five. No? We, we go five. to proposal five. Ötös javaslat mellette. Ellene elutasítottuk. Nyolcas javaslat mellette. Ellene tartózkodik elutasítva. 12-es mellette ellene tartozkodik. A 12-est ellenőrizzük. The vote is open. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítva. A 14-es második része mellette ellene tartozkodik. elutasítva. Két másodperc. Meg kell nézni ezt pontosan. False. So we vote 21? Yeah, yes, 21. We vote. So we vote 21, unless somebody... A 23-as. Okay. okay. So where is the original text? I didn't. I just put it here that we should vote on the original text, and if we adopt the original text, then this one falls. Okay. So here there is. Azt javasolják, hogy a 21-es, ha megnézzük, akkor itt az eredeti szövegről szavazunk először, és hogyha ez a 39-es bekezdés az eredeti szövegben, hogyha ezt elutasítjuk, akkor rátérünk a 21-es szavazására. Tehát a eredeti szövegről szavazunk a 21-es kapcsán, aki támogatja, ki ellenzi, ki tartózkodik, elutasítottuk. Ez azt jelenti, hogy akkor most a 21-es módosítóról szavazzunk, ki támogatja ezt, ki ellenzi, tartózkodik, elutasítva. Both. Ah, no, so if they rejected the original text, then 21 is automatically? No, no we have to vote. text is deleted. Then it's deleted, so there is no... If I would, if I mm. can... we have not only one amendment who could uh, replace uh, 39, we have nem csak egy módosító van, ami a 39-est helyettestetné, hogyha 22-es többséget uh, kapna, akkor ezt, uh, ezt a 39-es bekezdést ezzel helyettesíteném. Hogy tisztázzuk, nem tudom, hogy mindenki tudja-e, hogy a 39-es eredeti bekezdést töröltük a szavazással, mert ezt elutasították, ezt értik-e? Elizabeth, igen. Három lehetőségünk van arra, hogy az ESF-ről valamit mondjunk. Az egyik az az, hogy az eredeti szöveget hagyjuk, meg utána 21-est, a harmadik lehetőség pedig 22-es módosító. Most töröltük az eredeti bekezdést, a 39-est, leszavaztuk a 21-est, és most szavaznunk kellene a 22-es, és akkor meglátjuk, hogy mi történik. Hogyha az ISF-ről szeretnék dönteni, akkor, és szeretnék a, ezt megtartani, a 22-esre kell megszavaznia elnök. Tehát akkor a 22-esről fog most szavazni. 22-es következő, ki támogatja ezt, ki ellenzi. Úgy gondolom, hogy ezt is elutasítottuk, de inkább nézzük meg, mert ez egy eléggé kényes kérdésnek tűnik. 22-esről elektronikusan szavazunk. Closed. Lezártam. És tényleg elutasítottuk a 22-est. we only vote, we only vote the first part uh, of, of these two of 24. Okay, the first part on. Okay. So now we move... Most rátérünk a 24-es első részére, ez a kapjogtá a kettes következik. And the last part of this text falls, so it's only a part of this text which we are voting. So we go to the second... Tehát akkor a 24-es második részéről szavazunk, és az utolsó részről tehát mindenről szavazunk a, a 21-es kapcsolóval a legutolsó részről. Ki támogatja ezt? Kérem, tegyék fel a kezüket, ki ellenzi, tartózkodik elutasítva. Huszonhármas, ki támogatja, ki ellenzi ki tartózkodik elutasítva. We have to check if these are, have been adopted or not. Other people from this generation going. Yes, 25-ösről szavazunk. Ki támogatja 25-öst? Ki ellenzi? Tartózkodik elutasítva. 26 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 28, 28 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. We can vote. So we can we vote 20. 29-es mellette ellene tartózkodik, elutasítva. 31 mellette ellene tartózkodik, elutasítva 32-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 33-as mellette, ellene tartózkodik, elutasítva a Költségvetés Ellenőrzési Bizottság javaslatai következik, első javaslat mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, négyes javaslat mellette ellene tartaszkodik elutasítva. Five to seven was adopted, so only vote on the second part of it. The second part of uh, six. So we vote. A hatos második része mellette ellene tartózkodik elutasítva hetes mellette ellene tartózkodik. Elutasítva 9-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk 10-es mellette ellene tartózkodik. Elutasítottuk 11-es mellette ellene tartózkodik. Elutasítottuk a Nőjogi Szakbizottság javaslatai A bekezdés mellette, ellene tartózkodik, elutasítva B mellette, ellene tartózkodik, elutasítva C mellette, ellene tartózkodik, elutasítva D mellette, ellene tartózkodik, elutasítva E mellette, ellene tartózkodik elutasítva, F mellette ellene tartózkodik elutasítva, G mellette ellene tartózkodik elutasítva, egyes preambulum kezdés mellette ellene tartózkodik elutasítva, kettes mellette ellene tartózkodik elutasítva, hármas mellette ellene tartózkodik elutasítva, négyes mellette ellene tartózkodik elutasítva, nem? Megnézzük a négyest rendben. Closed. Lezártuk a szavazást, és elutasítottuk. Hatos mellette ellene tartózkodik. Elutasítva hetes mellette ellene tartózkodik. Elutasítva a 7-es, 8-as mellette ellene tartózkodik. Elutasítva a 9 mellette ellene tartózkodik. Elutasítva a 10 mellette ellene tartózkodik. Elutasítva 12 mellette ellene tartózkodik. Elutasítva 13 mellette ellene tartózkodik. Elutasítva 14-es mellette ellene tartózkodik. Elutasítva 15-ös mellette ellene. Lambert, most nem tudom, hogy mit, mit mutogatsz, de ha többiek tudják, az rendben van. Tehát a 15-ös következik. Egy kis zenész kell hozzá, és akkor tudják. 16-os mellette ellene tartózkodik elutasítva, a 16-os mellette ellene tartózkodik elutasítva, a 17 mellette ellene tartózkodik elutasítva, végső szavazás elektronikusan, a szavazást megnyitom, a szavazást megnyitom. Okay, everybody voted. Yeah, so we we close we close we close of course because we can't have more PP. Lezárom a szavazást és nagy többséggel elfogadtuk, 31-4 arányban gratulálunk Márkusznak, és következik a következő szavazásunk, Oldrich Vlaszak jelentése a városi programról, európai városfejlesztési menetrend.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 elfogadtuk. 33-as következik mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 35-ös mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk, ugye? 36-os mellette ellene 36-os mellette ellene ellenőrizzük a 36-os, szerintem ezt elutasítottuk. A szavazást lezártam. 31 hét. Nem vagyok vak, csak önöket tudom hibáztatni, mert nem teszik fel a kezüket. 37 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 38 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 39-es 39-es okafogyott, de fog, mégis szavazunk. Van egy szóbeli módosító a 39-esnél, valaki ellenzi ezt, senki, akkor így uh, szavazunk mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk. 41-es mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 42 mellette, ellene tartózkodik elfogadtuk, 43 mellette, ellene tartózkodik elfogadtuk, kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodik elfogadtuk, 44 mellette, ellene tartózkodik elfogadtuk, 45 mell itt van egy részenkénti szavazás, és szóbeli szavazás, a szóbelit valaki ellenzi el senki, akkor az első részről szavazunk, megváltoztatott formában mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, hármas kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, a négyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, ötös kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, hatos kompromisszum mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk 62-es szobeli módosítóval, senki nem ellenzi a módosítót, 62-esről mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk 65 mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk 66 mellette ellene ellenőrizzük a 66-ost, a szavazást megnyitom. The vote is Close. Szavazás lezárom, és elutasítottuk. Hetes kompromisszum mellette ellene tartozkodik, ellenz, senki nem ellenzi, tartozkodik, elfogadtuk. 71-es mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. 74 mellette ellene tartozkodik, elutasítva. 76 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 77 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 78 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 79 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 80 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, 81-es szóbeli módosítóval senki nem ellenzi a szóbeli módosítót, a 81-esre szavazunk mellette, 81 mellette, ellene, ellenőrizzük a 81-est, a szavazást megnyitom, a szavazást lezárom, elfogadtuk. 82 mellette, ellene tartózkodik, elutasítva. 83 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 84 mellette, ellene tartozkodik. Elfogadtuk 86-os szóbeli mosdóval, 86-os mellette ellene, ellene tartozkodik. Elfogadtuk 87 részenkénti szavazás első rész mellette ellene tartozkodik. Elfogadtuk második rész mellette ellene tartozkodik. Elfogadtuk 88-as mellette ellene tartozkodik. elfogadtuk, 89 mellette, ellene ellenőrizzük a 89-es gyorsan, a szavazást megnyitom. Lezárom. És elfogadtuk. 91-es mellette. Ellene tartozkodik. Elfogadtuk. 92-es mellette. Ellene tartózkodik, elfogadtuk. 94-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 96 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 97 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 98 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 99 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 100-as mellette ellene tartózkodik. Ellenőrizzük. A százast ellenőrizzük. Close, it's rejected. 101. 101-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Igen, tessék majd szólni uh, uh, Van a tolmácsok részéről egy kérés, hogy van egy olyan mobil, ami állandóan zavarja a rendszert, úgyhogy kérem távolítsák el a mobiltelefont. Az elnökségi asztalon van ez a mobiltelefon. Lehet, hogy ez enyém, mondja az elnök asszony. Okay, where, where are we? Sorry. Hol is tartottunk? Hát persze, hogy az enyém, mondja az elnök asszony. One which? I have some weaknesses as well, so I, I can't be perfect. Hát én sem lehetek tökéletes. So you didn't tell me. I'm sorry for... Nagyon sajnálom, hogy csak most mondták nekem ezt. 102-es következik, ki támogatja, 102-es mellette, ellene tartozkodik, elfogadtuk, 103 mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk, a vizek következnek, kettes mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, egyes mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, preambulum bekezdések, négyes mellette elnézést ellenőriznünk kell az előző, ezt, ezt, ezt we are checking on, on recital 4 because we vote. We vote so... Szavazunk, tehát ki e, támogatja a négyes mellette, ellene tartozik, elfogadtuk, hatos mellette, mellette, ellene tartozkodik, elfogadtuk sent an email yesterday that I had to turn around the two parts. Okay. So the first part is the bulk, the main text, and the second okay. part is the two Just words. Uh, co colleagues, uh, on Amendment 5 in the recital... Az ötös uh, preambulum bekezdésben meg kellett változtatni a sorrendet. A, a fő rész első rész, és a második rész az nem annyira fontos, tehát a legally clear itt a lényeg. Az első részt úgy kezdődik, hogy whereas. Az első rész a whereas úgy kezdődik, és erről szavazunk. Tehát az első részről kezd, szavazunk, ami a whereas-el kezdődik, ki támogatja az. Whereas úgy kezdődik. Ki támogatja, ki ellenzi tartozkodik, elfogadtuk, és most következik a második része, a legally clear, mellette ellene tartozkodik, elutasítottuk a második részt hetes módosító mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk, ugye? Nyolcas mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk, elutasítottuk. Kilences mellette ellene elfogadtuk szerintem a kilencest. A kilencest elfogadtuk, de, de megnézhetjük elektronikusan is. Kilencest ellenőrizzük, a szavazást megnyitom. Lezárom. És elfogadtuk. A tízes következik mellettem, ellene tartozkodik, elfogadtuk, 11-es mellette. A 11-es okafogyattá válik. 13-as, 13-as mellette, ellene tartozkodik, elfogadtuk, 14-es mellette, ellene tartozkodik, elfogadtuk, 16 mellette, ellene tartozkodik, tartózkodik. Szerintem a 16-ost elfogadtuk, 16-os mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk ezt is, ugye? 17 mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk, 18 mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. A közlekedés és turisztikai szakbizottság A preambulum bekezdés mellette ellene tartózkodik. Elutasítva B preambulum mellette ellene tartózkodik elutasítva, C szóbeli módosítóval, senki nem ellenzi a szóbelit, így a, szavazunk a célra mellette, ellene tartózkodik elutasítva, egyes javaslat mellette, ellene tartózkodik elutasítva, kettes javaslat mellette, ellene tartózkodik elutasítva, hármas javaslat mellette, ellene tartózkodik elutasítva, négyes mellette ellennel taroszkodik. Elfogadtuk ötös mellette, az okafogyottá válik hatos, hatos mellette ellene tartózkodik. Elutasítva hetes mellette ellene tartózkodik. Elutasítva nyolcas mellette ellene tartózkodik. Elutasítva kilences mellette ellene tartózkodik. Elutasítva tízes mellette ellene tartózkodik. Elutasítva tizenegyes mellette ellene tartózkodik elutasítva, 12 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 13-as mellette ellene tartózkodik elutasítva, 14-es mellette okafogyottával 14-es, folytatjuk a 16-ossal mellette, ellene tartózkodik elutasítva, 17-es mellette ellene tartózkodik elutasítva, 18-as 18-as mellette ellene tartózkodik elutasítva, 20-as mellette ellene tartózkodik elutasítva, 21 mellette ellene tartózkodik elutasítva, 22 mellette ellene tartózkodik. Elutasítottuk 23 mellette ellene tartózkodik. A végső szavazás következik. A jelentésről a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom, és szinte egyhangulag elfogadtuk. Köszönöm szépen. Most pedig az Elioró jelentésre következik. Products that may benefit from exemption from a reduction in dock dues, so that you don't uh, vote on. Tehát akkor Átérünk a következő szavazásra. We, we vote. There's only one, one vote. There's no amendment. Nincs módosító, kedves kollégák, de a jelentésről elektronikusan szavazunk. Eli Hoaru jelentésről van szó, az Octroi de Mer adó témával kapcsolatosan megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, és ahogy látjuk, ez szinte egyhangú elfogadás. Gratulálok. Most pedig áttérünk Eli Hoaru második jelentésére az egyedi mezőgazdasági intézkedések az Unió legkülső régió részére. Ez egy hosszabb szavazás. A 70-es módosítóval kezdjük mellette ellene tartózkodás Eh, elutasítottuk 71-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 10-es eh, kompromisszum mellett ellen tartózkodás. Azt hiszem, hogy elfogadtuk. Ellenőrizzük le természetesen a 10-es kompromisszumot. Why, why we are against the EPP, I don't know. It's adopted. Elfogadtuk. Akkor a 11-es kompromisszum következik, vagy nem? 11-es kompromisszum mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 12-es kompromisszum mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. 13-as kompromisszum mellett tartózkodás elfogadtuk, 14-es mellett tartózkodás elfogadtuk, akkor a 20-as módosító következik, mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 21-es, mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 22-es, egy szóbeli módosítóval, van ellenvetésük, nincs, akkor 22-es, mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 79-es mellett ellen, nem tudom, ellenőrizzük le, 79-esre szavazunk, megnyitottam, lezárom, elutasítottuk. 23-as, ugye, 23-as mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 24-es, szintén egy szóbeli módosítóval, ha senki sem ellenzi, mellette ellene tartózkodás, 80-as mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 81-es mellett 81-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk 26-os szóbeli módosítóval, ha nincs ellenvetésük, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk 27-es, szintén szóbeli módosítóval, ha nem nincs ellenvetés, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 15-ös kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 83-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 84-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 31-es mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 85-ös mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 33-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 16-os kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 89-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 90-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 91-es e, mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 92-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 17-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 37-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 18-as kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 95-ös két részben, először az első része mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, második rész mellett ellen tartózkodás 96-os mellett, mellette ellene nem tudom, ellenőrizzük le 96-os módosítóról, megnyitom a szavazást, lezárom, és ezt elutasítottuk 97-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 98-as mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 99 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 39-es szóbeli módosítóval, ha nincs ellenvetésük, így szavazzunk mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 100-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 101 mellett ellen tartózkodás nem tudom, kérem, hogy ellenőrizzük le esetleg a 101-est. elutasítva, 102-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 41-es mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 42 mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 43 mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 44-es mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 103 mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 45-ös mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 21-es kompromisszum mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 47-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 48-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 105-ös mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 106-os mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 19-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 20-as kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Na most akkor mi is következik a 111-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. A, következik az egyes módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 49-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, preambulum bekezdés egyes kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, kettes mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 54-es mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 3-as kompromisszum mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 4-es kompromisszum mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 7-es mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 5-ös kompromisszum mellett ellentartózkodás elfogadtuk, 6-os mellett ellentartózkodás elfogadtuk, hetes kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 64-es, 60, bocsánat, 65-ös mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 8-as kompromisszum elfogadva, 68-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 9-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, most pedig a vég és szavazás, a zárószavazás, elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Lényegében egyhangú, gratulálunk, tökéletes. Which is the dear coordinator? Kedves koordinátorok, ez is azt mutatja, hogy több jelentést kell a kollégáknak adni. Most pedig áttérünk a következő szavazásra. Surján László véleményéről van szó. Ez is egy egyszerű szavazás lesz, remélem, rövid. Mindenki kész a szavazásra. Az egyes módosító mellette ellen tartózkodás elfogadtuk, kettes mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, hármas mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, egyes kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, Tízes módosító, itt részenként szavazunk, az első részre mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, második részre mellette ellene tartózkodás. Azt hiszem, hogy elfogadtuk, de ellenőrizzük le a tízes módosító második részét elektronikusan. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Hát ezt elvesztettük hát elutasítottuk. 11-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 12-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 13-as mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. A záró szavazás a teljes jelentésről, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. igen, hogyha valaki későbben jön be, akkor hozzáadhatjuk még a, az adat, a szavazatát. Tehát nagyon gyorsan térünk át a legutolsó napirendi pontunkra. Ah, yeah. And we will go on the discussion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 Lehet, hogy emlékeznek még arra, hogy nem, nem fejeztük be a vitát Jan Olbricht által kidolgozott témában az unió költségvetésére vonatkozóan ez egy fontos téma volt. Éppen ezért Elnézést kérek mindenkitől, néha nagyon fontos dolgokról beszélek, most éppen ezt teszem. Nem fejeztük be még a vitát. Jan Olbricht képviselő úr által elkészített jelentésről. Ez egy nagyon fontos téma a mi jövőbeni politikánk szempontjából. A módosító indítványok benyújtásának május 13-a a határideje, tehát május 13-a 12 óra. Tehát a következő alkalommal, amikor találkozunk, a vitát folytatni kell. Nem tudom, nem tudom, mi a, mi a megoldás, mit javasolsz, Jan? Vagy találkozunk találkozót szervezünk meg, egy külön találkozót Jannal, és egy, egy informális találkozó lenne, és hogyha úgy gondolják egyesek, hogy fontos, akkor jöjjenek el. Azt hiszem, hogy azok a tagok, akiket érdekel a téma, lépjenek velem kapcsolatba, és akkor a módosító indítványokat elő fogjuk terjeszteni. Azt hiszem, hogy az árnyékjelentés tevőkkel is találkozhat Jan, és természetesen rendelkezésre áll, hogy egy ilyen találkozót megszervezzenek. Köszönöm szépen a türelmüket, nem tudom, hogy a bizottság részéről is itt van -e valaki, de mindenképpen jó lenne, hogyha a bizottság részéről is megkapnánk az összes szükséges információt. Mindössze egy óránk van a hearingre, a meghallgatásra, ez egy nagyon fontos meghallgatás. Hearing is, uh, could everybody... Azt kérem, hogy mindenki foglaljon helyet. Itt vannak a szakértők. Szeretném üdvözölni a szakértőket. Nem is tudom, hogy hány. Öt szakértő van itt velünk. A témánk pedig egy hatékonyabb eredmény vagy teljesítmény alapú végrehajtási rendszer felé történő elmozdulás a kohéziós politika területén. A szavazás miatt sajnos elhúztuk az időt, nagyon korlátozott az időnk, azt kérem a szakértőktől is, hogy rövidítsék le az előadásaikat, ugyanis nagyon kevés az időnk az eszmecserére. Először is Bört Perin úr következik, aki független tanácsadó, az European Evaluation Society részéről ennek a szervezetnek a főtitkára. Tehát ő, ön a szó, uram. I think um, that uh, uh, Mr. Perin... Azt hiszem, hogy Perin úr nem hallotta, hogy felkértem, hogy akkor vegye át a szót tőlem, mert el kell kezdenünk a meghallgatás, és mindenkitől azt kérem, hogy a lehető legrövidebben mondják el mondandóinkat, tehát megkezdtük a meghallgatást. Nem tudom, hogy mindenki hall-e, jó napot kívánok! Köszönöm szépen! Olyan rövid leszek, amilyen csak lehetek. Néhány dologra szeretnék majd utalni a kulcspontokra a témával illetően. Tehát azzal kezdeném, hogy mik is a lehetőségek. Azt hiszem, hogy mindenki tudja azt, hogy milyen nagy katasztrófára került sor a múlt évben a mexikai öbölben, egy ökológiai katasztrófát okozott a British Petrol olajfúrási társasága, vállalata, és akkor elhangzott az, hogy annak ellenére, hogy ez a tragédia a mexikai öbölben bekövetkezett, mégis csak egy példamutató statisztikai biztonsági rekordot tudtunk elérni és ahogy tudják, ez egy olyan mutató, ami hát igazán semmit sem jelent. A különböző mutatóknak ellentétes lehet a hatása a teljesítmény alapú végrehajtás terén. Ami a mutatókat illeti, sok esetben nem igazából tükrözik a reális helyzetet. Sok esetben a pénzügyi ösztönzők esetében sem megfelelő a, a teljesítmény alapú végrehajtási rendszer. Különböző programok léteznek természetesen annak kivédésére, hogy hogyan lehet az emberek szükségleteit biztosítani. A kohéziós politika egy nagyon fontos politika ezen a területen, és természetesen vannak kockázatai, elsősorban a biztonsági mutatók terén mikor kell használnunk különböző indikátorokat, mutatókat, például a foglalkoztatás terén lehet használni ezeket a ö, mutatókat, például ö, a különböző elemzések terén, hogy mi melyek a jobb munkahelyek, melyek a kevésbé jók, hol vesznek fel több vagy kevesebb embert, a vállalkozások sikerét is lehet mérni, ezekkel a mutatókkal, aztán a a képzel, képzéssel kapcsolatosan is felhasználhatjuk a mutatókat, kik azok, akik a képzésekben részesülnek, milyen programokat lehet a képzés területén beindítani hat hónapos vagy nem, tehát a, nagyon jól fel lehet használni megfelelő módon a különböző mutatókat. Természetesen nem lehet itt átfogóan bemutatni a helyzetet, de nagyon sok haladást értünk el az utóbbi időben ezeken a területen. Nagyon sok mindent el lehet magyarázni a mutatók értékelésével kapcsolatosan. A mutatóknak nagyon fontos szerepet, fontos szerepet játszhatnak a pénzügyi területen, a különböző célkitűzések megvalósításában vannak különböző programok, amelyeknek az előzetes célkitűzései kidolgozták, és akkor el kell gondolkodni a különböző technológiai problémákon, azon, hogy hogyan lehet javítani a helyzeten, a, hogyan ö, ö, milyen irányt vehet a munkánk, hogyan lehet jobb eredményeket elérni. Hogyan lehet a különböző eredményeket aztán a kohéziós politikába integrálni. Nagyon sok erőfeszítést tett a parlament, a bizottság, ez a szakbizottság és más intézmények. Éppen ezért nagyon fontos, hogy az eredmények az önök számára is jók legyenek. Minden szintjén az irányításnak mm, várható eredményeket kell kialakítani kidolgozni az erőforrások területén például meg kell nézni, hogy mi a várható, mi az előre jelezhető perspektíva. Van egy könyv, amelyet nem rég adtak ki, amely foglalkozik az ilyen típusú kérdésekkel. Európában és máshol is értékelték a helyzetet a elszámolt hatóság területén, és látjuk azt, hogy nagyon ö, nagy változtásokra került sor az utóbbi időben a közszolgáltatások a terén, az irányítás terén, és azt látjuk, hogy nagyon sok pénzt ruháztak be különböző területeken és ezek érzékelhetők, mérhető dolgok. Természetesen ez a könyv, ez a tanulmány javaslatokat is tesz a jövőre vonatkozóan, azzal kapcsolatosan, hogy mivel kellene foglalkozni, hogyan lehet a képzés, az oktatás terén megvalósítani a célkitűzéseket megpróbál válaszolni a nehéz kérdésekre, megpróbál rámutatni a problémákra, és az innováció területét is próbálja értékelni, a kockázatokat előrejelezni. Természetesen a bizottság szintén foglalkozik a különböző orientációkkal, vannak olyan rendszerek, amelyek tanulmányozzák az irányítást a, a szolgáltatások terén, a környezete való kihatást, és mindazt, ami a közszolgáltatás terén fontos. Most ez az egész téma egy, egy olyan téma, amelyről a Világbank is megszervezett egy kerekasztalt beszélgetést nemrégiben, és néhány fontos dologra rá szeretnék mutatni. A teljesítmény alapú végrehajtási rendszer egyre inkább a középpontba kerül minden szinten. És ez azt jelenti, hogy a változtatások terén is mindenképpen sokkal több eredményt kell elérni. Kézzelfogható változásokra van szükség a végrehajtási rendszerben, de ezzel párhuzamosan a támogatása is szükség van például akár minisztériumok szintjén, annak érdekében, hogy a helyzet változzon, hogy megfelelő módon tudják végrehajtani a feladataikat, pénzre is van szükségük, támogatásra is szükség van. Továbbá a képzés nagyon fontos, és minden szinten, nem csak a legalapvetőbb szinteken a stratégiai célkitűzéseit a kohéziós politikának úgy kell megvalósítani, hogy a teljesítmény, az eredmény alapú rendszer legyen a prioritás. Természetesen arra is szükség van, hogy értékeljük és ellenőrizzük a, a rendszer megvalósítását fel kell tenni a kérdést, hogy miért is történik valami, ha megtörténik. Az értékelés azért is fontos, hogy arról gondolkodjunk el, hogyan lehet jobban megvalósítani azt, amit szeretünk, szeretnénk. Az értékelés rámutathat különböző ö, problémákra is, konsekvenciákat vonhat le, és természetesen a jövőre is gondolni kell, egy konstruktív megközelítést kell biztosítani a jövőt illetően. Tehát számos eleme van az értékelésnek ebben a nagyon bonyolult rendszerben. Nagyon bonyolult a kohéziós politika különböző eleme is, az eredmény, teljesítmény alapú végrehajtási rendszer nagyon fontos rendszer, és az emberek mentalitását is erre a vonalra kell ráállítani. Úgyhogy hát nagyon röviden ennyit akartam elmondani, és hogyha vannak kérdéseik, akkor válaszolnék. Thank you uh, very much, and uh, immediately... Köszönöm szépen, és rá is térünk Gerhard Uninger uh, professzor előadására, aki a GEFRA igazgatója. Minél rövidebben mondja le mondandóját, annál több az esély arra, hogy kérdés-válasz is lesz, de hát öntől függ természetesen, tehát öné a szó. Köszönöm szépen a bevezetőt, köszönöm szépen a meghívásukat. A a teljesítmény, illetve eredmény alapú kohéziós politika kialakítása nagyon fontos, de ez a kérdés azután merül fel, hogy több mint 20 éve már létezik az EU strukturális politikája. Miért pont most jelenik meg ez a kérdés? Ez az egy olyan ö, pont, amit szerintem meg kellene vizsgálni, de hát jelenleg erre nem igazán van idő. Az első kérdés az az, hogy mit lehet megmutatni egy ilyen rendszerrel, és milyen szinten? kell megmutatni azt, hogy eh, a alkalmazott politikák hatékonyak-e, és ezek annál fontosabbak, mert eh, a struktúrális politikákat akkor folytatjuk, amikor a tagállamok nagyon nagy eh, pénzpolitikai finanszírozási nyomás alatt állnak, hogy csökkentsék a kiadásaikat, és egyre nagyobb adókat kell követelniük az állampolgáraiktól. Ezért nagyon fontos az, hogy folytassuk magas szinten az EU strukturális politikáját, és ehhez egy megfelelő eredményorientáltság is szükséges. Miért beszélünk ma arról, hogy egy ilyen fajta rendszeret szeretnénk létreha- létrehozni, Azért, mert a tudományos tanulmányokból látható az, hogy nagyon kevés a pozitív megtérülés. Tehát azt láthatjuk, hogy a, a konvergencia, a növekedés nem igazán valósult meg, és itt egy nehéz, egy gyenge helyzetet lehet látni és néha nulla maga az eredmény. Tehát igazából probléma előtt állunk, az EU kohéziós politikájának hatásai tehát nem mutatkoznak meg. Ez a probléma a hatás alapú rendszerekkel. Számos kérdés bonyolultá teszi illetve megakadályozza azt, hogy lemérjük a pozitív hatásokat. Az első maga a rendszer, rendkívül komplex a rendszer, és a célok, a regionális célkötőzések megváltoztak az idővel, és ezért sok olyan intervenciós terület van, intervenciós mód van, ahol csak nagyon nehezen lehet együttesen mérni. A második pont pedig az, hogy ezt tudják a közgazdászok is, hogy nagy bizonytalanság van azt illetően, hogy mit is jelent a regionális fejlődés. Az elméleti vita nagyon gyorsan zajlik, viszont igazából kevés robusztus, empirikus eredményünk van, amelyel azt mondhatnánk, hogy így vagy így zajlott le a fejlemény, vagy ilyen és ilyen faktorok játszottak itt szerepet. Ugyancsak bonyolult, bonyolító tényező ez a, az a helyzet, hogy mi lenne például struktúrális alap nélkül. Ez a fajta gondolkodásmód, ez a kontrafaktikus helyzet, ez mindenképpen definiálásra szorul, és mindig felmerül az a kérdés, hogy mi történne akkor, ha nem lenne ilyen program, akkor lenne egy nemzeti program, vagy más EU programokba fedeznék ezt. Tehát itt is nagyon sokfajta probléma van, már eleve a, ez a counterfact maga definíciója is problémás. Rövid távon is fel lehetem mutatni olyan eredményeket, amelyek egyértelműen megfelelnek a pénzügyi inputnak. Arra is megkértek, hogy szóljak néhány szót az alkalmazott módszerekről ma. És itt én most kivételesen azon szintek között különböztetek meg, ahol végrehajtották a programokat. A makromodellekre a makrogazdasági szinten van, van szükség, tehát itt két modell van, az egyik a bizottság részről a Quest modell, a másik pedig az én modellem, ez a Hermin rendszer. Itt vannak egyszerű modellek, amelyek a növekedési teóriából fakadnak. Itt a nemzeti tagállamokra az EU-ra lehet ezt alkalmazni, mindegynek megvan az előnye és a hátránya, de hogyha most ezeket az egyes programokra vagy intézkedésekre alkalmazzuk, akkor másfajta módszerekre van szükség, és időközben van már egy újabb módszer, a kontrollcsoport megoldás, az úgynevezett matching, itt rengeteg arattal lehet dolgozni, interjúkat lehet készíteni azokkal, akik végrehajtják ezeket a dolgokat az adminisztrációban, vagy a kedvezményezetekkel, és itt van még a végrehajtás monitorozása is. De a monitorozás, a matching és az interjúk, ezek nem mondanak semmit sem a hatékonyságról az EU, struktúrák, EU struktúrális politikák kapcsán, ezek csak az egyes intézkedésekről szólnak, amelyeket az EU társfinanszírozott. Hogyha valamit az EU struktúrális politikájáról szeretnék mondani, akkor többfajta módszert kell alkalmazni, amely magáfoglalja a makro és mikromodelleket, az interjúkat és a monitorozást is. Tehát egy módszer nem elegendő ahhoz, hogy az EU struktúrális alapjának hatékonyságát mérni lehessen. Így már rátérek a politikai ciklusra is, amely hat lépésből áll, tehát itt először is a problémát kell azonosítani, utána egy intervenciós rendszert hoznak létre, utána meghatározzák a célokat, ezt végrehajtják a négyes pontban, majd ellenőrzik a hatékonyságot és a konszisztenciát, és erről következtetnek bizonyos következtetésekre. Az ötös pont a hatás alapú rendszernél mindenképpen közvetlenül megfigyelésre kerül, de ez a kettes, hármas és négyes pontokra is alapulhat, hiszen ott határozzák meg azt, hogy milyen alapokkal lépnek fel, meghatározzák a célokat, és a célokból vezetik le az indikátorokat és az elemzési módszereket, és ebben a rendszerben sokkal nagyobb az EU-s utolás hatás alapú rendszere. Itt sokkal nagyobb jelentőséget kapnak ezek a rendszerek, és az intervenciós logikából kell kiindulva meghatározni a célkötözéseket, amelyekkel érvelünk. Az egyes célok definíciója nagyon nehéz, ezeket nehéz mérni. Nem szeretnék most ezekre kitérni, hiszen nincsen túlságosan sok időm. Viszont, ami érvényes, az az, hogy ez idáig alig tudtunk összehasonlított adatokat beszerezni a tagállamoktól, és minden tényező, amit megnevezünk célvariábilisként, azok külső tényezők által vannak befolyásolva, ezek ország specifikusak, és ezek is különbözőek az egyes országokban. Hogyha megnézzünk egy rendszert, amely nemrégiben a bizottság egyik dokumentumában is megjelent, ez tulajdonképpen leképzi a politikai ciklust, balról jobbra lehet látni, bal oldalon vannak a, az igények, utána a jobb oldalon a végrehajtás, és van még egy kép is, ami a tulajdonképpeni eredményeket mutatja meg. Jobb oldalon van egy kis dobozka, amiben az áll, hogy más tényezők, other factors. Ezek a többi tényezők, ezek kihatnak a célvariánsokra is. Ezt akár egy benfentes nézetnek is lehet tekinteni, hiszen ez a stutális politika végrehajtásának szemszögéből származik. A valóságban így néz ki a helyzet. A más tényezők dominálnak. Ezt meg kell nézniük, látniuk kell azt, hogy a támogatott országok és államok abban a finanszírozási válságban, ami nem kötődik a strukturális alapokhoz, más tényezőkkel kell, hogy szembenézzenek. És ezek kihatnak mindarra, amit el lehetett érni a struktúrális alapok által az évtizedek során. Ezt mindenképpen figyelembe kell venni akkor, hogyha az EU struktúrális alapjainak hatékonyságáról és hatásosságáról beszélünk. Nos, milyen következtetéseket lehet levonni abból, hogy a hatékonyság vagy a teljesítőképesség mérése nagyon nehéz? Nos, mindig is ezt a két pontot egymástól el kell választani, az EU totális alapok befolyását az inter, és az intervenciókat a többi tényezőtől. Tehát a, hogy a, hat, hatékonyságot más tényezők semmisé tehetik. Egyszerű összehasonlítások a várt eredmények, illetve a valós eredmények között nem elfogadhatóak, ezek nem jók. Nem lehet két pontot összehasonlítani, anélkül, hogy megnéznék, hogy milyen más tényezők hatottak. És még egy nagyon fontos pont van. Rövid távon a struktúrás alapok hatásai nem lesznek láthatóak. Elsősorban a végrehajtásról van szó, és nem pedig a hatásokról. Hogyha a különböző projekteket végrehajtanak, akkor meg lesz az eredménye, de lehet, hogy később is lesznek ebből szabadalmak is, amelyeket majd csak később nehezen lehet mérni. Azt is elfelejtik gyakran, hogy van egyfajta szignifikáns időbeli késedelem, mielőtt az adatok elérhetővé válnak, amelyek az intervenciókra vonatkoznak. Regionális szinten két-három évbe telik az, hogy megkapjuk ezeket a közleményeket. Tehát nagyon nehéz ez, nagyon ambiciózus egy ilyenfajta rendszer kialakítása. Mindenképpen szükségszerűnek tartom azt, hogy tovább is ezen munkálkodjanak, de alapvetően ezeket a problémákat, amelyek felmerülhetnek, ezeket figyelembe kell venni. Ez ahhoz vezet, hogy üdvözöljük azt, hogy egy ilyenfajta hatékonyság alapú rendszert kívánunk kifejleszteni, és természetesen ez nem is egy radikális újdonság, hanem továbbfejlesztése már meglévő rendszereknek. A meglévő rendszer mindig is különböző célokkal dolgozott, célkötőzésekkel dolgozott. Ahogy már mondtam, nagyon fontos az, hogy az intervenciókkal, problémákat megnézzük, hisz hogyha rossz intézkedések vannak, akkor a rossz célok fognak teljesülni, és azt lehetne mondani, hogy az ablakon dobtuk ki a pénzt. Nos, nagyon óvatosnak kell lennünk a célváltozók meghatározásánál. Ebből következik, hogy az értékelés sokkal szigorúbban kell, hogy lezajlódjon, főként mikroszinten. A DJ régió által kigondolt eh, megközelítés mindenképpen jó utat jelent. Makroszinten még mindig ugyanígy teszik, nem is lehet másképp gondozni mikroszinten, mint eh, ezzel az adott counterfactual -szal. És eh, így lehet megnézni a struktúrális alapok hatékonyságát. Van egy időbeli hézag a célkitűzések, illetve a végrehajtás között. Ez abból fakad, hogy a végrehajtási szakaszban a struktúrális alapoknál sokkal inkább az intézkedések végrehajtására helyezik a hangsúlyt, és az eredményre, nem pedig a hatékonyságra, mert a strukturális politikák célja az, hogy hosszú távú hatásokat éljenek el, és ne pedig rövid távú intervenciókat eredményezzenek a nemzetgazdaságokban. Tehát a hosszú távú hatása lényeges, és ez csak akkor mérhető, hogyha hagyjuk, hogy az idő elteljen és bemutatkozzon az eredmény. Ennyit szerettem volna elmondani, köszönöm szépen a figyelmüket. Thank you. Köszönöm szépen. Most pedig megadom a szót. A Elena Tajani asszonynak, aki az Emilia Románia tartomány, tartomány regionális kormányzatát képviseli. Köszönöm szépen. Én kapcsolódom az elhangzottakhoz. Az előttem szóló professzor által elmondottakhoz a kohéziós politikát illetően és a teljesítmény alapú végrehajtási rendszert illetően. Számomra nagyon fontos gyakorlatban foglalkozni ezzel a politikával, mert úgy gondolom, hogy egy nagyon fontos hozzáadott értéket, nagy értéket képvisel a kohéziós politika Európában és éppen ezért nagyon fontos a regionális fejlesztés szintjén az egyensúlyt biztosítani. Tudjuk azt, hogy nagyon bonyolult a helyzet, a kohéziós politika terén, már csak azért is, mert új intézkedések születtek a múlt évben, és Mi úgy gondoljuk, hogy a kohéziós politikának nagyon jelentős szerepet kell játszani a területi, regionális szinten, éppen ezért nagyon sok a vita a legkülönbözőbb szinteken a e témáról. Ehm, Ami pedig a bizottság választását illeti, Tudjuk azt, hogy a bizottság az eredmény alapú végrehajtási rendszer támogatja, valamint azt, hogy fontos az értékelés, valamint az ellenőrzés. Mind minőség, mind mennyiségi szempontból tudjuk, hogy hogyan is értékeli a bizottság a kohéziós politikát, ezt önök jobban tudják, mint én jó magam. Számos javaslat született, mindenképpen egy helyi szinten biztosítandó teljesítmény alapú végrehajtási rendszert támogatnak a legújabb dokumentumok, és a kohéziós politikát úgy tekintjük, hogy a minőségi ugrás szempontjából az egyik legfontosabb politika. Mi már értékeltük a helyzetet, úgy gondoljuk, hogy a megközelítést sem kellett változtatni, és fontos nem csak a mennyiségi, hanem a minőségi elemekkel is fon, fon, foglalkozni. Fontos az, hogy jó döntést hozzunk, és ezen a területen nagyon nagy nehézségek vannak a kohéziós politikán belül. Nem akarok a részletekbe belemenni, ugye a két előttem felszólaló előadó már elmagyarázta a, az alapdolgokat, de én úgy gondolom, hogy biztosítani kell a kronológiai sorrendet is, tehát a jó döntéseket meg kell hozni, és aztán a döntések értelmében megfelelő végrehajtásra van szükség, értékelni kell a munkát, és természetesen a választók részéről is fontos az, hogy a vezetők elszámoltathatók legyenek, a döntéshozók elszámoltathatók legyenek, és ezzel azt hiszem, hogy mindenki egyetért. Ami a regionális megközelítést illeti, mi ugye ezen a területen rendelkezünk tapasztalatokkal, tehát azt látjuk, hogy ezen a területen a döntéshozók egyre inkább felelősséget vállalnak a kohéziós politika minden területén, a döntéshozatalban, a végrehajtásban, az értékelésben, az ellenőrzésben, és ezt nevezzük az ownershipnek, tehát maguknak érzik a döntéshozók is ezt a munkát minden szinten. Tehát nagyon fontos a kapcsolat a döntéshozatal szintjén és a végrehajtás szintjén. Éppen ezért fontos az ellenőrzés is, hogy ne csak mennyiségi, hanem minőségi rendszereket valósítsunk meg. Területi szinten is különböző értékelési rendszerek léteznek, biztosítjuk a technikai ellenőrzési rendszert is, és természetesen van mindennek politikai eleme is, már pedig a, és ez pedig a politikai döntés. Stratégiai feladatokat is véghez kell vinnünk, koncentrálnunk kell, integrálnunk kell a strukturális alapokat, és természetesen a partner kapcsolatokra is oda kell figyelni. A különböző régiók, területek között nagyon fontos a partner kapcsolatok szerepe. a stratégiai választások és az operatív programok között biztosítani kell egyfajta átmeneti kapcsolatot is. A kohéziós politika értelmében a különböző régiókat támogatni kell, de természetesen nem minden esetben áll rendelkezésre elég sok pénzösszeg a stratégiai feladatok megvalósítására. Aztán ugye tárgyalni kell a részletekről is, arról, hogy milyen politikára van szükség, milyen irányítási rendszerekre van szükség. A partnerkapcsolatok terén a régiók is nagyon elkötelezettek, nem csak a kormányok a kohéziós politika végrehajtása mellett. A 2020-as stratégia értelmében ugye tudják, hogy kivették a régiókat a 2020-as stratégiából, és nem igazán tudjuk, hogy mi lesz a helyzet majd velünk, a különböző régiók hogyan is tudnak megfelelő módon megfelelni a különböző Mm, követelményeknek, hogyha a 2020-as stratégiából kivettek bennünket. Ugye arról is volt szó már sokszor, hogy mennyire fontos a, az egyszerűsítés mm, a legkülönbözőbb területeken. Olaszországban a kohéziós politika különböző speciális elemei problémákat okoznak. Éppen ezért fontos az, hogy technikai szempontból is megvalósítható projektekről beszéljünk a legkülönbözőbb területekre gondolok, ahol megfelelő kapacitással rendelkezünk. Most kell beszélni a különböző változásokról, amelyeket meg kell valósítanunk a következő ciklusban a kohéziós politikának az is szerepe, hogy a különböző területeken, a régiókban támogassa a munkát, hogy rámutasson a régiók értékeire, hogy hatékony módon biztosítsa a különböző feladatok végrehajtását. Létezik a Bárka jelentés, amely foglalkozott ezekkel a témákkal, és a jelentésben is benne van az, hogy bizonyos régiók úgy gondolják, hogy nem lehet fenntartani a jelenlegi helyzetet, és nagyon sok erőfeszítésre van szükség minden intézmény részéről a javulás érdekében. A különböző modelleket részben osztjuk, léteznek már fontos modellek a kohéziós politika területén. Természetesen támogatni kell mm, bizonyos reformokat, struktúrák reformját, már csak azért is, mert mindenkinek az a célja, hogy jobban dolgozzon, hatékonyabb legyen, aztán van egy másik fontos szempont, az az elkötelezettség. Mit is értek ezen? Azt értem, hogy a politikusok is tudják azt, hogy milyen nagy a tét politikai szinten is, és mennyire fontos az elkötelezettség, a, a hatékonyság és a minőség mellett is azzal szeretném zárni, hogyha egy hatékony politikát akarunk megvalósítani, egy jobb rendszert akarunk megvalósítani, és hogyha a teljesítmény alapú végrehajtási rendszert hatékonyan akarjuk megvalósítani, akkor megfelelő minőségi és mennyiségi lehetőségekre van szükség. Azt hiszem, hogy mindent, amit akartam, elmondtam úgy gondoljuk tehát, hogy a megközelítésen radikálisan változtatni kell, és készek vagyunk az együttműködésre. Azt hiszem, hogy mindent el is mondtam, így köszönöm szépen. Uh, köszönöm szépen, most pedig felkérem a rigai meghívottunkat, Alexandres Antonovs urat, hogy szóljon. Lett országból érkeztem. Szeretnék néhány szót hozzászólni én is ez a témához, és egy eléggé teoretikus dologgal kezdem. Nagyon limitált administratív helyzetben vagyunk. Itt mindig nagyon fontos az input-output kérdés, és az, hogy a politikát, amelyeket elemezzük. Ezért nagyon fontos az, hogy lássuk azt, hogy milyen fajta politikák hajtottak bennünket előre az elmúlt években. Az elmúlt három programozási periódusban abból a szempontból, amit mi láttunk Lettországban, azt láthattuk, hogy a végrehajtási rendszer egyre inkább az inputra koncentrált, nem pedig annyira az eredményre, és azt is láttuk, hogy az első múlstás tervezetek az elmúlt év végén a pénzügyi, a költségvetési rendelettel kapcsolatban azok a rossz irányba haladtak. Az egy tehát nem volt megfelelő ez a javaslat, az a fajta reform, amiről most beszélünk, az a választhatóságot elválasztja az input tekintetében az outputtól, tehát matematikai szempontból a terület a jelenlegi helyzettel kapcsolatban a Brüsszelbe kapott pénz az azt mutatja meg, hogy mit tudott felmutatni a könyvelés annak tekintetében, mit és mire költöttek. Nézzük lépésenként ezeket a pontokat az érvelésben. Ezen rendszerhez, hogy ezt létre lehessen hajtani, ehhez értékelésre van szükség és elemzési monitorozásra. A tagállamoknak és a régióknak kell ezt elvégezni. Ezt már lefettük a korlátozott administratív kapacitás kapcsán. Itt jelentésekre, elnözésre van szükség, és ezek benne vannak a jelenlegi végrehajtási rendszerben is. Van még egy pont, amelyet szeretnék kiemelni, ez a horizontális politikák, főként a közbeszerzés, az állami segítségnyújtás. Itt az administratív kapacitás szempontjából ez fontos, annak érdekében, hogy az eredményeket kezelni lehessen, és meg lehessen felelni a horizontális politikáknak, amelyek különböző politikát jelentenek a kohéziós politikától. A brüsszeli adminisztráció számára lehetne úgy is érvelni, hogy vannak olyan főigazgatóságok, amelyek a feladataikat struktúrás alapok körében tartják meg. A régiók, a foglalkoztási főigazgatóság, az AGRI és a tengeri főigazgatóság így járnak el, amely nagyon jó, jó lehet néhány főigazgatóság számára, azonban ez akadályozza a saturális és kohézsapok végrehajtását. Nem vagyok nihilista a horizontális politika szempontjából, és nem ellenzem az egységes piacot sem, de szerintem rossz az, hogyha a kohézis politikát terheljük meg a horizontális programok végrehajtásával, amelyeket egyébként máshol kellene végrehajtani hogyha az adott főigazgatóság úgy érzi, hogy a, az állami segítségnyújtást nem megfelelően hajtják végre az adott tagállamban, akkor a saját hatalmas körén belül kell eljárnia, hogyha úgy érzik, hogy egy tagállam nem foglalkozik a beszerzéssel, a végrehajtással megfelelő minőségben, akkor azt a specifikus politikai területeken kell kezelni a kohéziós politikán felül. Rátérve a programozásra, illetve a stratégiai fázisra, mi úgy, gondoljuk, hogy a régió minden tagállamának szabadon kell megválasztani a nemzeti regionális szinten a prioritásait, és ezt összhangban kell megtennie a bizottsággal. Ugyanakkor az output eredmények meghatározása is fontos, ez lett az alapja majd annak, hogy hogyan, fizet, hogy hogyan fogják majd megvalósítani a programot a későbbi fázisban. Amikor a célkötözésekről beszélünk, akkor a célkötözéseknek intelligensnek kell lennie, mindenki ismeri ezt a kifejezést, és ezeknek mindenképpen az eredményekre kell koncentrálniuk. Az indikátorokat meg kell határozni, és gratulálunk itt is a bizottság javaslatához, mert legalább alapindikátorokat határozott meg, és ezekre alapul a politika már ami a programok végrehajtását illeti a régiók, illetve a bizottság között. Ugyanakkor a fő indikátorok listáját, illetve a programok menüjét meg kell határozni még a programok beindulása előtt. A fő indikátorok listáját le kell zárni azelőtt, mielőtt még a programot véglegesítenénk, annak érdekében, hogy a programok ezen fő indikátorokra épüljenek, amelyeket már végre kell hajtani. A programok hatását illetően azt láthatjuk, hogy a politikák célkötőzése nem megfelelő, és ahogy a német kollégám is elmondta, vannak más tényezők is a programokon kívül, amelyek nagyon fontossá válhatnak abban, hogy elérjük el megfelelő hatást. Másrésztről a programok outputja, illetve az ebből származó fejlemények ugyancsak a program által vannak meghatározva a külső tényezőkkel szemben. szemben. Tehát a hatástanulmány rendkívül fontos. Tehát maga a hatás mindenképpen fontos. Véleményem szerint az én tökéletes világomban az áterv az az lenne, hogy a tagállamok megállapodnak a bizottsággal a célkitűzésekben, melyeket el kell érni a programmal, figyelembe veik azt, hogy körülbelül mennyibe fog ez kerülni. Utána a régió vagy a tagállam folytatja a program végrehajtását, megpróbálja elérni az eredményeket, és ezek alapján kapja meg a pénzt az Európai Bizottságtól. Ez magában foglalhatna esetlegesen kockázatokat is mindkét részről. Előfordulhat az, hogy olcsóbb lesz az eredmények elérése, és sokkal többet fizet majd a bizottság a régiónak, mint amennyibe kerül a régiónak a végrehajtása ezeknek az eredményeknek. Másrészt viszont a az a fajta költségnövekedés, amit láthattunk az elmúlt periódusban, az azt is jelentheti, hogy sokkal drágább lesz elérni ezeket a célkütőzéseket, és magának a régiónak kell majd többet belefizetnie a programba, mint ezt korábban képzelték. De ez a fajta bizonytalanság az igazi végrehajtás szempontjából majd a kedvezményezetteket motiválja arra, hogy megfelelő eredményeket érjenek el, és pontosan ezt szeretnénk elérni a végrehajtás hatékonysága kapcsán. Természetesen szükség van arra, hogy egyetemű metodológiát, módszertant alkalmazzunk azzal kapcsolatban, hogy eldöntsük, hogy hatásos volt -e egy program vagy sem. Egyetemű módszertanra van szükség ennek érdekében. Szeretném azt hangsúlyozni, hogy a Világbank tapasztalatával is rendelkezünk, de a szomszédsági politikai eszköz tapasztalatával is rendelkezünk, a bizottság foglalkozik a szomszédos országokkal. Hadd nevezzek meg néhányat, Ukrajna, Moldova, Grúzia, Azerbajdzsán, stb. Tehát megvan a tapasztalatunk, nem csak a tengeren túl, hanem itt is, és ez segíthet ezen fajta megközelítés végrehajtásában. Mindig van egy B-terv is, és a B-tervet úgy lehetne alcímmel ellátni, hogy több és egyszerűbb költségek. Ezeket már különböző régióban végrehajtják, különböző sikerrel, de összességében most már a jó irányba indulnak el. A mérlegek már nem képezik részét a vitának a kedvezményezettek, illetve a bizottság között. Ezek az egyszerű költségek akkor merülnek, vagy elérik a célokat. Tehát ezzel a területen már van elég tapasztalatunk. Ismételten, hogy visszatérjek az előző pontomra, a horizontális prioritásokat a kohéziós politikán kívül kell végrehajtani, legalábbis olyan területeken, ahol értelme van annak, hogy ne terheljük túl a kohéziós politikát az ilyenfajta kérdésekkel. Biztos vagyok abban, hogy vannak CDEF tervek is még. Ez egyfajta hibrid lehet a jelenlegi helyzet és az eredmény alapú a célok között. Ezen kívül Szeretnénk ellenőrizni az eredményeket, szeretnénk megbüntetni a régiókat, a végkedvezményezeteket, akkor sem emérik el a célokat. Ez a fajta ellenőrzés és kezdeményezés, vagy szankciók végrehajtása, az csak akkor lehet, hogyha egyetértünk abban, hogy könnyítjük a terhet a kedvezményezettek számára, akkor lenne ennek értelme részünkről, hogy nagyobb eredmény orientációt kérjek végezetül. A feltételes feltételek, erről is beszélt a bizottság. Úgy gondoljuk, hogy a feltételek abszolút kötődnek a programok hatékonyságához, és ezeknek, ezeket formalizálni kell, és nagyon sok tagállam van, és olyan régió van, ahol már vannak tapasztalatok a feltételességgel. Mielőtt még létrejött volna ez a kifejezés, már akkor is alkalmaztunk ilyenfajta feltételeket a programainkban, ezeket meg kell tartani, és ezeket formalizálni kell, annak érdekében, hogy egy egyértelmű vita jöjjön ki, de a külső feltételek, más politikák feltételei is érintik a kohéziós politikát, és ezek nem viszont ezek nem lehetnek majd a program részei. Úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos az, hogy nem volt megfelelően a, indokolva a teljesítmény tartalék, és ez nem volt egy igazán népszerű megoldás, és ez is alátámasztja ezt. Köszönöm szépen, és nem tudom, hogy elég gyors voltam ahhoz, hogy kérdésekre maradjon idő. The last eh, expert we have with... Az utolsó szakértőnk az ütrekti tartományból jön, Van den Mark úr. Hát sajnos nincs sok időnk, de még ön következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon rövid leszek, megpróbálom rövidre fogni a mondandómat. Asked to, uh requirements and administrative capacity. Mik is a követelmények és az adminisztratív kapacitás annak érdekében, hogy teljesítmény alapú végrehajtási rendszert ö, ö, valósítsunk meg? Három szintről szeretnék beszélni a bizottság javaslatáról, Aztán nagyon fontos számunkra a partnerségi elv és a kapacitás építés. Azt látjuk a helyi és regionális szinten a fejlesztés terén, hogy egyre inkább integrálódik a területi és a helyi politikai megközelítés Beszélhetnénk itt a funkcionális régiók szerepéről, például Eindhoven és Brainport említhetnénk meg. mert számos önkormányzat működik a különböző partner kapcsolatok szintjén Európában. Vannak általános szélkidőzések az ágazati politikák irányítására, számos célkitűzést valósítanak meg a helyi önkormányzatok is. Jelenleg azt látjuk, hogy hiányoznak az, az erőforrások annak érdekében, hogy kombinálhatnánk a helyi, a regionális hatóságok különböző alapjait. És azt is látjuk egyre inkább, hogy a helyi és a regionális önkormányzatok együttműködnek NGO-kkal, partnerekkel, különböző intézményekkel, tehát itt egyfajta hármas helix jött létre. A helyi regionális önkormányzatok inkább egy integrált politikai megközelítést próbálnak megvalósítani. A, ami a bizottság javaslatát illeti, az egyik az, ugye, hogy a 2020-as stratégiát, a prioritásokat valósítsák meg. Igen, mi erre iget mondunk, azonban a kohéziós politikát nem csak az Európa 2020 egyik céljának, vagy pedig eszközének kell tekinteni. Nagyon ö, nagy a célkitűzések száma különböző tematikai célkitűzések is vannak, amelyek a különböző régiókra kell, hogy vonatkozzanak. Itt a, természetesen figyelembe véve a prioritásokat, az indikátorokat, a mutatókat, ami a régiókat és a városok, városokat illeti. Teljes jogú partnerként kell felépnüljük a nemzeti reformprogramok kidolgozása terén is. A nemzeti reformprogramok nagyon fontosak a partnerkapcsolatok szempontja, szempontjából is. Azt látjuk ma, hogy Európában van egy tendencia, egy trend, hogy egyre inkább olyan megközelítés érvényesül, amely fentről lefele megy, és nem fordítva, és itt elsősorban a 2020-as stratégiát veszik alapul, és nem vonják be a polgárokat a munkába, és egyáltalán a következő generációk számára fontos lenne a több erőforrás biztosítása, tehát egy erőforrás orientált politikára lenne szükség. Még röviden a teljesítmény tartalékról azt hiszem, hogy nagyon nehéz összehasonlítani a különböző programokat, például a kisebb projekteket, 15 tagállamban nagy programok vannak, 12 országban pedig önfinanszírozású programok is léteznek, például Hollandiában, és minden tagállamban léteznek olyan programok, amelyeket több forrásból finanszíroznak, vannak programok, amelyeket csak egy forrásból finanszíroznak. Mindenképpen fontos a jó értékelés, és három év után nagyon nehéz az értékelés, és egyáltalán pontozni nehéz a legjobban működő programokat. Itt is a értékelés, a verseny fontos, ami a feltételekhez való kötést illeti. Már beszélt a kollégám is erről, sőt egyetértek azzal, amit ő mondott, Nevezetesen itt a beruházásokra kell koncentrálni. Igen, fontos a, a kohéziós politika beruházásainak szempontjából korlátozni a feltételeket, mindenképpen be kell vonni bennünket a különböző partner kapcsolatok, partner szerződések, a fejlesztés és a beruházások kidolgozásába mm, be kell vonni, tehát a régiókat és a városokat, a megfelelő prioritásokat, a megfelelő útmutatókat kell megfelelő módon szintén figyelembe venni. Bizonyos tagállamokban olyan a megközelítés, hogy hogy egész egyszerűen csak megállapodnak a bizottság és az adott tagállam egymással. Egy sokkal teljesítményorientáltabb politikára van szükség, jobb programokra van szükség, jobb partnerkapcsolatokra. A jó programok természetesen meg kell, hogy feleljenek az összes feltételnek. Itt nem csak a regionális önkormányzatok, hanem a szociális partnerek, a tudással foglalkozó tudás alapú intézmények, tehát aztán a helyi önkormányzatok, tehát minden résztvevőnek, szereplőnek együtt kell működni a jobb programok megvalósításában. Úgy gondoljuk, hogy több szintű irányításra van szükség, és a partner kapcsolatok szintjén több kötelező érvényű elemet kell érvényére juttatni. Ez lenne a valódi megoldás a szabályozásnak is ilyen értelemben kell megvalósulnia. Látjuk azt, hogy nagyon sok tagállamban nincs meg a partnerkapcsolat a különböző irányítási szintek között, a régiók, a városok között, a, nem vesznek részt a programok kidolgozásában. és éppen ezért nem tudják végrehajtani a programok bizonyos részeit. Néhány szót a kapacitás építésről. Mi minnyáján nagyon jól tudjuk azt, hogy az administratív kapacitás hiánya akadályt jelent az operatív programok megvalósítása terén. Éppen ezért fontos a kapacitás építés, ezen a területen is többet kell tennünk, azt hiszem, hogy fontos a különböző régiók és városok között a legjobb gyakorlatok kicserélése, például az Urbact programra gondolok. Minden tagállamban fontos a kapcsolatokat fejleszteni az új tehát a régi tagállamok és az új tagállamok között fontos, hogy bátorítsuk a tagállamokat, hogy a régiók és a városok együttműködjenek az újonnan csatlakozó tagállamokban is. A regionális helyi kapacitásokat növelni kell a programok végrehajtása érdekében, hogyha egy sokkal teljesítményorientált politikát szeretnénk megvalósítani, akkor sokkal inkább a világos célkitűzésekre, a mutatókra kell koncentrálni, rugalmasságot kell biztosítani, és egy valódi integrált területi politikai megközelítést kell kialakítani. A kohéziós politika több, mint az Európa 2020, a több szintű irányítás is nagyon fontos, ki kell dolgozni az NRP-ket már a kezdetektől, és arról is szó van, hogy a közbeszerzési irányelvet egyszerűsíteni fogja, egyszerűsíteni kell, erre abszolút szükség van, de szeretném tehát um, aláhúzni, hogy mennyire fontos a több uh, szintű irányítás. Köszönöm szépen, köszönöm szépen ezt a, uh, az előadást. Már késésben vagyunk. Mindenki megkapta a előadásokat papírformában is. Most 5 perc múlva be kell fejeznünk ezt a találkozót. Nem tudom, hogy mit tudunk 5 perc alatt ten- megtenni. Kérdések, válaszok szempontjából. Tehát itt egy átmeneti időszak van, a kellős közepén vagyunk egy folyamatnak. Az egyik előadó talán esetleg kétoldalúan tudna válaszokat adni, de hát akkor eh, kezdjük a kérdésekkel. Láttam, hogy eh, a képviselőasszony eh, feltette a kezét. Köszönöm szépen, örülök, hogy megnyílt a vita. Az az érzésem, hogy azt mondjuk, hogy a pénzt helyesen kell felhasználni, akkor mindig csak az adminisztrációról beszélünk, és az elszámoltathatóságról, a könyvelésről, de nem beszélünk a kihagyásokról, a hibákról, vagy arról, hogy alacsony volt -e a hiba százalék. A hatékony felhasználásról nem beszélünk, pedig erről kellene beszélnünk önkormányzati politikusként én két problémát látok. Különböző módon mérjük a hatékonyságot, de az önkormányzatoknál az a probléma, hogy hogyan lehetne mérni az eredményeket. Vannak olyan eredmények, amelyek könnyen mérhetők, például a lakosok száma egy egységben, de amikor szeretnénk például az elégedettséget mérni a lakosság körében, akkor ez sokkal nehezebb. Az önkormányzatok azt mondják, hogy ezt nem tudjuk mérni, tehát ezt nem fogunk ezekkel az eredményekkel foglalkozni, és ez rossz. Van még egy másik extrém is, amikor matematikai méréseket alkalmazunk az elégedettség mérésére. Örültem annak, hogy itt van körünkben a tudományos, tudományos szakértők is vannak körünkben, és lehet, hogy ők tudnak valamit, hogy hogyan lehetne mérni a kisebb közösségeket, hiszen a nagyobb régióknál viszont jobban lehet alkalmazni a jobb módszereket. Szerintem itt van az európai szint szerepe. Az ilyenfajta egyszerű módszereket kell megadni az emberek számára, azok számára, akik végrehajtják a projekteket. Egy másik jó módszer lehetne az, hogyha az oktatást növelnénk, azt a fajta oktatást, képzést, amit az önkormányzatoknak adunk, és akkor így ezeket be tudnák eh, integrálni az ő mindennapi életükbe. Tehát ez nem inkább egy kérdés, hanem ez egy inkább egyfajta kihívás a tudományos élet szereplői irányába, hogy legyen egyfajta módszer. És eh, tudom, hogy nagyon sok módszert alkalmazhatunk, amely létezik az üzleti életben, de ezek túlságosan komplikáltak számunkra. Elnök, köszönöm szépen. Csak egy nagyon rövid kérdésre van szükség. Ján eh, a bajnok annak, hogy rövid célra kérdéseket kérdezzen. Igen, most azonban nem. Néhány megjegyzésem lenne. Először is az, hogy nagyon eh, rossz az időzítés ennek a meghallgatásnak alig van már itt valaki. Nagyon ö, kemény volt a, a szavazás, utána mindenki elment, de ez nagyon fontos ez a téma, és sürgető, és ez a probléma, hogy át kell gondolnunk azt, hogy hogyan tudnánk megismételni ezt a vitát, mert a hatékonyság mérésének a kérdése nagyon bonyolult. Miért? Azért, mert én nagyon örülök annak, hogy azt hallottam, hogy sokkal több uh, a eredményorientált, hatásorientált uh, politika, viszont hogyan lehet elkezdeni egy olyan politikát, aminek nincsen eredményorientáltság, hát akkor mit csinálunk itt Európában? Egy olyan, egy olyan politikát hozunk létre, ami nem eredményorientált, ez eléggé őrültség. Több sokkal inkább eredményorientáltabb politikára van szükség, ezt komolyan kell vennünk. Másodszorban az eredményorientált politikákról beszélünk, és a mentesítés tekintetében például a szemvőszék eljön hozzánk, de nem a eredményorientált politikáról beszél, hanem a papír alapú politikáról. Ha a papírok rendben vannak, a dokumentumok rendben vannak, akkor pozitív véleményt adnak ez nem a számvevőszék problémája, hanem a jogalkotás problémája. Tehát nekünk kéne ezt megvizsgálni, meg kellene azt mondani, hogy mi lehet a hiba szint. De itt az eljárás hibákat kell megnézni, nem pedig az eredmények szintjén jelentkező hibákat. Tehát az Európai Parlamentnek több ellenőrzési jogára vannak szükség, hogy kevesebb hiba legyen. És beszélhetünk az ellenőrzések költségéről is, hogyha el akarjuk kever, kerülni a hibákat. Hogyha a mit történik akkor, hogyha a költségek magasabbak lesznek, mint a programok eredménye. Mindenki tudja, hogy a hiba százaléka a kohéziós politikákban főként a közbeszerzésből származik, amely különböző az egyes tagállamokban. És azt is szeretném elmondani, hogy amikor a közbeszerzésről beszéltek, a parlamentben van egy szakbizottság, a belső piaci szakbizottság, az beszél a közbeszerzésről, van egy rendelet, és a mi szakbizottságunkban szinte senki nem vette észre azt, hogy a, pénz, a költségvetési rendeletben van egy hosszú fejezet a közbeszerzésről, ami nem ugyanaz, mint a közbeszerzési rendelet. Tehát egyfajta párhuzamos munka zajlik az Európai intézményekben, és különböző szabályozások vannak a közbeszerzéssel kapcsolatban. Tehát sokkal több koordinációra lenne szükségünk, amikor ezzel foglalkozunk, és az indikátorokról is beszéltünk, de ugyanakkor beszélünk a elfogadható hiba százalékról is. A tolmácsok munkája véget ért, úgyhogy itt sajnos meg kell szakítanunk a, a